Ja, meine Damen und Herren, darf Sie herzlich willkommen heißen. Willkommen, Herr Bödikofer beim. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Úgy látom, a kollégák közül néhány elment a fodrászhoz. Üdvözlök mindannyiukat! Napi rendünkön kell, hogy legyen időt szorítani a koordinátorok üléséről szóló beszámolónak is, hiszen a koordinátorok döntését jóvá kell hagynunk. Tegnap koordinátori ülést tartottunk. Tehát a teljes csomagról beszélünk a és megbeszéltük, hogy egy olyan csoportot fogunk kialakítani, akik részt vesznek ennek a csomagnak a megvizsgálásában, azok fogják alkotni ezt a csoportot, és 2012. szeptemberében, tehát őszén fogunk a plénumon beszélni erről a csomagról, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél előbb ennek a csomagnak a részeit meg tudjuk beszélni. Egyébként nem tudtunk jelen pillanatban még dönteni azt illetően, hogy ki fog bennünket képviselni, eh, mert hiszen nagyon fontos lenne, hogy egy jó megoldást tudjunk találni. És hát szeretnénk valami olyan megoldást is találni, hogy minél előbb eh, a jelentéseket itt köröztetni tudjuk eh, a szakbizottságban, mert Gyakorlatilag, amikor az elnökség a plénumon bejelent egy jelentést, akkor nagyon fontos lenne, hogy ez minél gyorsabban szétosztásra kerüljön, köröztetésre kerüljön, hogy senki ne tudjon időt nyerni, se többi. Tehát gyakorlatilag itt nagyon fontos ez, és a, az SZD-től e kaptuk erre a javaslatot. Akkor a az IT-vel e kapcsolatos téma. És gyakorlatilag ezt az IPP e kapta meg ezt a jelentést, tehát ez egy ALDE program, és ez a másik programpontunk. Egyébként van néhány eh, vélemény is, ami kiadásra került, és eh, Marketing Financial Instruments, stb. És ezt még az Aldernek a második része. És eh, ez pedig az EPP programja. Ezzel akkor gyakorlatilag gyakorlatilag tájékoztattam önöket erről. Akkor a ma reggeli első pontunkat, ez a hatos napirendi pont, szeretném bejelenteni az európai szabványozás, és Girek kolléga a jelentéstevő, és ezért neki át a szót elsőként. És üdvözlöm egyébként a bizottság képviselőjét is. Köszönöm szépen. A tanács és a parlament rendelete, amelyről ma szó van, pozitív hatással kell, hogy legyen az európai belső piacra, a gazdasági növekedésre, inno- innovációra és versenyképességre. Elsősorban arról van tehát szó, hogy a normalizációs folyamatot le tudjuk rövidíteni. szeretnénk, ha a KKV-k is megfelelő képviseletet kaphatnának, és eh, ugyanígy az összes többi érdekelt csoport is eh, bevonható legyen a normalizációs folyamatba. Különösen az információs és kommunikációs eh, technológiákba, az IKT-be. Fontosnak tekintjük azt is, hogy az információs technológia terén lévő problémákat Európában, amelyek jelentősek, megoldjuk. Olyan normákról is szó van mindezek közben, amelyek jellege újnak tekinthető. Olyan technológiák, nanotechnológia, termelési technológia, biotechnológia, nukleáris technológiák, atomenergetikai eh, technológiák, amelyek eh, igen gyors tempóban változnak. A legfontosabb javasolt változtatások az Európai Bizottság hatáskörét illeti, érintik. Elsősorban a szolgáltatásokat emeltük ki. Az IKT ágazatot pedig külön vizsgáljuk. Elsősorban a finanszírozási alapot eh, kell emiatt megváltoztatni az Európai Uniós eh, szerveknek. A tanács és új rendeletét, a parlament ezzel kapcsolatos véleményét pozitívnak szeretném tekinteni. Nyilvánvalóan új elemek jelennek ezekben meg, amelyek óriási kihívásokat is persze támasztanak, mégis szilárd alapnak tekinthetők a belső piac modernizálásához. Az európai normákat Ezekkel egyértelműen a kívánt irányba tudjuk modernizálni, elsősorban a szolgáltatások és az ezeken belül az elektronikus szolgáltatásokon belül lehetnek új elemek. Elmondtam azt is, hogy változik a finanszírozás, jobb lett a jogalap. Az eljárások is egyszerűsíthetők. Vannak olyan elemek a javaslatban, amelyeket még problematikusnak tekinthetünk, különösen azokat, amelyek a, a PPP-kkel, tehát az állami és a magánpartnerséggel kapcsolatosak. A belső piac támogatása mindenképpen cél, a normák széles körű alkalmazása, a versenyképesség erősítése és a piaci szereplők helyzetének könnyítése egyaránt cél, és a fenntarthatóságot is segítenünk kell. Éppen ezért az európai szabványosítási rendszert javítani kell olyan elemekkel, amelyek többletértéket is jelentenek. Még nem definiáltuk, hogy néhány problémát említsek, vagy feladatot, még nem definiáltuk a szabványosítási szabályokat. Nincs fogalom meghatározás, és még nem beszéltük meg az államok képviseletének formáját sem. Ez is hiányzik. Még akkor is, hogyha léteznek erre vonatkozó eljárások, akkor is úgy gondoljuk, hogy a, a, a jelenlegi alapvető szabályozásokat részletesebben ki kell dolgozni. Elsősorban azokra a területekre gondolok, ahol az eddigi rendszer feladatköre is, funkciója is változik. Az előttünk lévő javaslat technikai specifikációk alkalmazásáról is rendelkezik. A kritériumok azonban kevésbé világosak. Nyilvánvalóan fontos mindezekről egyfajta társadalmi konszenzus elérése is. Vannak olyan fórumok, csoportosulások, amelyek ebben a folyamatban részt vesznek, de nem szabad, hogy ennek az legyen az eredménye, hogy ellentétes normák születnek, ellentmondásosak. Megfelelő csoportokat természetesen be kell vonni a kidolgozásba, de az is igaz, hogy látni kell, hogy a, a részvételnek a, kö, a költségei magasak, és nem minden rendszer demokratikus. Vannak olyan rendszerek, szabványosítási rendszerek, amelyeket az Európai Unión kívüli felek dominálnak. El kell tudni érni azt, hogy az európai szabványosítási szervek, rendszerek domináljanak. Egy egyszerűsített eljárást lehetne alkalmazni, ezt kell, hogy a cél legyen, amelynek kidolgozásában az érdekelt és érintett felek is részt vesznek. A technikai specifikációkat pedig csak akkor lehet engedélyezni, hogyha azok konkretizálódnak. A nyitottság, az átláthatóság elveit kell ezek mentén is érvényesíteni. Az IKT azt is jelenti, hogy a fejlesztése során az interoperabilitást meg kell tartani. Ez azt jelenti, amit már említettem, hogy a cél továbbra is követendő, hiszen ez helyes cél, de a célhoz különböző utakon lehet eljutni az önök véleménytervezete egy lehetséges utat javasol. Lehet, hogy nem ez a lehető legjobb út, de olyan, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos lehetőségeket kihasználjunk. Azon kívül a korábbi fórumokat a, az itt javasolt úton sokkal jobban ki lehet használni a cél elérése érdekében. Ezek a részvételi fórumok az IKT-n belül azt kell, hogy eredményezzék, hogy különböző szabályozások szülessenek meg, szabályokat határozzunk meg, Ebben az Európai Unió egy picit még a versenytársakhoz, globális versenytársakhoz képest bizonyos mértékig lemaradt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadónak, és most először a bizottság képviselőjének adnám meg a szót, hogy a jelentést mutassa be. Rickman asszony kezd. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a bizottságnak megadja a lehetőséget, hogy az Európai Parlament szakbizottsága képviselőinek bemutassuk javaslatunk fő elemeit. Különösen az EU kompetencia kérdéskörére összpontosítunk, és ahogy az előadótól is hallottuk, ez, ennek a tervezetnek az egyik fő eleme. Köszönjük Gérek úrnak, hogy támogatja a javaslatunkat, és természetesen figyelembe vesszük azokat az elemeket, aggályokat, amelyeket felsorolt. Az én előadásomban inkább az magyarázattal szeretnék szolgálni az általa felvetett kérdésekre, illetve azt szeretném elmondani, hogy miért is volt szükség erre a javaslatra. Először le kell magyaráznom, hogy ez egy csomag nem csak a rendeletről lesz szó, hanem egy közlemény is van. És ez fontos tudni, mert a szabványosítás területén igazából nincs is minden elemre, elemet lefedő jogi eszközre szükségünk, úgyhogy ezért egy olyan csomagot nyújtottunk be, melyben egy közlemény is szerepel, ami a szabványosítás stratégiai jövőképét festi fel 2020-ig, illetve van egy ezt kiegészítő jogi eszköz. És ez fontos, mert néhány olyan dolog, amit Gérek úr is említett, amit ő úgy érez, hogy nem talál meg a rendeletben, ezek nincsenek is benne, de ezekre magyarázatot adunk a közleményben. Most hadd magyarázzam el akkor, hogy a rendeletnek a legfontosabb előnye az, hogy közvetlenül alkalmazható a tagállamokban, nem kell átültetni a nemzeti jogszabályba. Tehát a tagállamokat célozzuk vele, de az Európai Bizottságot is, és bizonyos tekintetben az Európai Szabványügyi Szervezeteket. Ebben az egy rendeletben megtalálható az összes elem, amelyek jelen pillanatban különböző jogi eszközökben szerepelnek. barátabb, és egyetlen szövegben megtalálható minden elem, amire szükség van a rendelet végrehajtásához. A diákon is láthatók a különböző jogi eszközök, amelyeket ez a rendelet helyettesíteni fog. Különösen a 98 per 34-es irányelvet szeretném most felemlegetni, hiszen nem egy technikai rendeletről van szó, hanem szabványosításról. A 9834-esben a javaslataink nem valósultak meg, tehát itt elmondanám, hogy nem technikai szabályozásról, hanem kizárólag szabályosításról beszélünk, míg ez az irányelv, ez mind a kettővel foglalkozott. És ezt nagyon fontos tudni, hiszen hogyha szabványokról beszélünk, akkor ezekkel kapcsolatos jövőképünk az az, hogy magán alapú eszközök legyenek az ipar számára, önkéntes legyen, és egyáltalán ne is hasonlítson a műszaki rendelkezésekre, amelyek ugye kötelező érvényűek. A következő diákon. Um, what we are proposing is, is an evolution. Gyakran mondtuk azt, hogy fejlődést szeretnénk látni, nem forradalmat. És most itt bemutatom, hogy ezt hogy képzeljük el konkrétan. A rendszer a tekintetben nem változik, hogy a szabályok természete ugyanaz marad, továbbra is egy önkéntes piaci megközelítést alkalmazunk, a nemzetközi szabványok elsőbsége megmarad, az európai szabványügyi szervezetek szerepével kapcsolatban sem változtatunk. Bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottság ezeknek a magánszervezeteknek különleges státuszt biztosított. Privilegizált helyzetbe hoztuk őket európai szabványok kialakítására. Van egy erre vonatkozó megállapodásunk, finanszírozzuk a működési költségeiket 50%-ig. Tehát különleges kapcsolatuk van Brüsszellel. És ezért vannak elemek a rendeletben is, amelyek ezekre az európai szabványügyi szervezetekre, az ESZO-kra vonatkoznak. A nemzeti képviselet elve nem sérül. Ez tehát érintetlen marad. A rendeletben ez azért nem szerepel, mert a közleményben van szó róla. Egy jogi eszköz nagyon szigorú kritériumok szerint kell, hogy legyen megírva, és éppen ezért ezek az elemek nem a rendeletbe kerültek, hanem éppen ezért fogalmaztuk meg a közleményt, amely teljesen elmagyarázza a rendszert, amely az európai szabályosítási rendszer alapját fogja képezni. És eznek a rendszernek az elvi hátterét nem változtatjuk meg. Milyen újdonságok találhatók a rendeletben? Hát először is. Az érdekelt felekkel való konzultáció után éves munkaprogramot hozunk létre. Ez nyílt koordinációval, nyílt konzultáció és alulról fölfele működő koordinációval jött létre. Az Európai Bizottság az elkövetkezendő hetekben fogja ezt véglegesen elfogadni. Ebből kiderül majd az, hogy az európai szabványügyi rendszert nem csak EU-s jogszabályokkal, hanem EU-s szakpolitikákkal is támogatjuk, és elmagyarázza azt is, hogy a szabványügy az innovációt, a partnerséget, a digitális menetrendet, a Resource Europe és egyéb kulcsfontosságú programokat hogyan tud támogatni. Ez egy első kísérlet. Megpróbáljuk a parlamentnek és a tanácsnak bemutatni azt, hogy a munkaprogramban milyen prioritásaink lesznek a következő évre az európai szabványügy tekintetében. Ezt a munkaprogramot a rendeletben is említjük, hiszen ez egy annyira fontos új elem, és egyébként majd a parlament és a tanács felé irányuló közlemény formáját fogja jelölteni, hogy mindenképp szükség van megemlíteni. Aztán explicite kiterjesztjük a rendeletet a szolgáltatásokra. de csak akkor, ahol közérdek és a piaci igények is ezt kívánják meg. Mindig ugyanazt az elvet alkalmazzuk, az elv, a mögöttes elvben nem történik változás. Szeretnénk azt is, hogyha a részt, az érdekelt felek nagyobb mértékben vennének részt a folyamatban. Az előadó is említette, hogy a Lisszaboni szerződés új hatásköröket ruházott az Európai Bizottságra, a Lisszaboni komitológia kerül említésre javaslatunkban is. A delegált jogi aktusokra gondolok konkrétan. Szeretnénk azonban látni a lehetőséget arra, hogy a meglévő IKT specifikációkat is tudjuk majd használni a jövőben is. És nagyon fontos a meglévő kifejezés használata. Hiszen az ezok szabványain túl nem fogjuk a konzorciumokat arra ösztönözni, hogy az ő előírásaikat használjuk az IKT területen. Nem ezt szeretnénk elérni. A rendelet el is magyarázza azt, hogy hogyan szeretnénk a már is létező IKT specifikációkat használni, persze biztonsági intézkedésekre azért szükség van, és bizonyos kritériumokat teljesíteni kell. Ez azért nagyon fontos, mert néha lehet, hogy félrevezető lehet, és összezavarják a felhasználókat az, hogy mandátumot adunk az ezóknak szabványok kialakítására, és ugyanakkor ott van az IKT konkrét területe, ahol nem adunk ilyen mandátumot, hanem a meglévő specifikációkat használjuk. Az ezók azok monopóliumszerű helyzetet fognak továbbra is elfoglalni, más szervezetnek nem fogunk európai szabályok kialakítására mandátumot adni. Ez egy nagyon fontos elem, mert láttam, hogy ez esetleg félrevezető vagy félreértésre adhat okot. A KKV-k és a társadalmi érdekelt felek. Ők nagyon fontosak, szeretnénk egy befogadóbb rendeletet hozni, és ugyanolyan jogi esernyő alá behozni őket, mint a többi érdekelt felet és ezért hangsúlyozzuk azt is, hogy a politika kialakítása szintjén és utána európai szinten a szabványosítási folyamat minden állomásán folytassuk velük a párbeszédet. Most az európai szintről beszélek. Nemzeti szinten azt szeretnénk, hogy ugyanez az elv érvényesüljön, de azt persze nem írhatjuk bele a rendeletbe. Ezért ez az kívánságunk is a közleményben található a tagállamoktól az egyik dolog, amit kérünk, az az, hogy az érdekelt felek bevonását nemzeti szinten biztosítsák. A rendeletben a harmonizált finanszírozási kritériumokat javaslunk a KKV-k és a társadalmi érdekelt felek részére. Ez is újdonság, hiszen a finanszírozási kritériumok eddig nem voltak harmonizálva. Most viszont lesznek. Emellett szeretnénk, hogyha jobban részt vennének, jobb lenne a képviseletük az Európai Szabványügyi Szervezetben is. Ez tehát a rendelet befogadó képességéről szóló elem. És akkor még egyszer visszatérnék az EU szabvány, Európai Szabványügyi Szervezetek pozíciójára. A CEN, a CENELEK és az ECI továbbra is monopóliumot fog élvezni az európai szabványok kialakításában. Az európai szabványi szabványügyi rendszer jól működik, jó eredményeket mutatott fel, tehát úgy gondoljuk, hogy továbbra is erre a különleges kapcsolatra kell, hogy alapuljon az Európai Bizottság és az ezok között. De mit szeretnénk? Mi az újdonság? a teljesítmény alapú finanszírozás és a rövidebb, konkrétabb határidők. A koordináció és a konzultáció is azt mutatta, hogy ez irányba szeretnék az érdekelt felek elmozdítani az európai szabványügyi rendszert. A keret partnerségi keretegyezmény fogja lehetővé tenni a teljesítmény növelését. Tehát ezt nem csak úgy rájuk parancsolunk és úgy kérjük. És jövőre, amikor elfogadjuk az új rendeletet, akkor egy új keret, part, part, partnerségi keretegyezményt is ki fogunk alakítani az ezókkal. Így fogjuk tehát a teljesítmény növelést elérni. Az is fontos, hogy a hatékonyság növelésének legyen konkrét célszáma. 2020-ig 50%-kal szeretnénk növelni. És amikor az új pénzügyi rendelet és az új partnerségi keretegyezmény meg lesz, akkor az igazolási elemet is be tudjuk majd vezetni. Tehát amikor az új keretegyezményt és az új pénzügyi rendeletet bevezetjük, akkor az általány fizetés eszközét is be fogjuk vezetni. Átláthatóbb jelentéstételt és a nemzeti szinten való nagyobb részvételt szeretnénk még ezen kívül elérni. Tehát egy oldalról nagyobb szerepet adunk nekik, más oldalról viszont azt kérjük tőlük, hogy a folyamataikat gyorsítsák fel. De ezzel természetesen nem veszélyeztethetjük a szabványosítás minőségét. Az új pénzügyi, nem, az új partnerségi keretegyezményben, javítja magát az előadó, olyan dolgokat is le fogunk írni, amelyeket az ezok már régóta kérnek tőlünk. Visszatérve a dokumentum tervezetre az időbeosztás. Úgy tűnik, hogy nincs egyensúlyban a kérvények benyújtása és a szabványok kiadásának a közbeszólt valaki. Some problems? Probléma merült fel esetleg? Mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Too small. I will, I will, I will say it. Okay, I will say it. Jó, akkor megismétlem. Tehát a jogszabálytervezet 7.3-as alpontjában van egy olyan rendelkezés, hogy az ezók a mandátumjavaslatra egy hónapon belül várnak javaslatokat, majd három hónap van a szerződés megkötésére. Ezzel kapcsolatban azt szeretnénk mondani, hogy egyrészt sokkal könnyebb az ezoknak reagálni, hiszen az éves munkaprogram alapján konzultálnak folyamatosan a jövőbeni mandátumokról, tehát semmi meglepő nincsen abban, hogy több mandátumot is javasolnak. Már a kezdet, kezdetétől bevonják őket tudnélik a prioritások kidolgozásába. Ezért mondjuk, hogy egy hónap elég az ezok válaszadására, hiszen tudatában vannak képben vannak, ismerik az egész folyamatot, nem lesz meglepetés. A három hónap pedig az azt jelenti, hogy különböző lépéseket kell megtenni az épp pénzügyi igazgatás terén, az, a javaslat értékelésevel kapcsolatban, Ugye megnézzük, hogy mennyire leve, releváns, milyen a minősége, milyen a költségvetési kihatása, akkor ki kell dolgozni a javaslatot. Tehát ez különböző elemekből álló folyamat. Persze megpróbálhatjuk majd a a szerződés tervezeteket rövidebb idő alatt is kidolgozni, de ez mégsem ugyanaz, mint hogy igennel vagy nemmel válaszoljunk egy megbizatásra. Az ICT és specifi- IKT kérdése, ahogy az előadó is említette, azt tartalmazza, hogy kétféleképpen lehet dolgoznunk. Egyrészt a magyarázat benne lesz a közleményben. Bátorítjuk az ezok és a szabad konzorciumok közti, a fórumok és konzorciumok közti együttműködést, de mivel már globálisan elfogadott IKT és specifikációk léteznek, amelyek az interoperabilitás szempontjából is fontosak, ahogy Gierek úr is mondta, azt szeretnénk, hogyha lenne továbbra is lehetőség arra, hogy a meglévő IKT és specifikációkat is elismerhessék. Több feltétele van persze ennek. Egyértelmű először, hogy a több érdekelt félből álló platformmal való konzultációt követően, amelyet jövőre fogunk létrehozni 2012-ben, már nem fogjuk a meglévő IKT specifikációkat alkalmazni, ahol már léteznek európai normák. Csak akkor alkalmazhatók ezek, hogyha az európai normák túlhaladottak, vagy aktualizálásra szorulnak, vagy hiányoznak. A jogszabályban több minőségi kritérium is szerepel, ezek nagyon szigorú kritériumok. Különösen a fra- FRAND, az FRAND szabályokra vonatkozóan, tehát a versennyel kapcsolatos útmutatók, a horizontális együttműködési megállapodások alkalmazására és tiszteletben tartására vonatkozóan, valóan, valamint a kettes mellékletben lévő nyitottság és átláthatóság elveit is tartalmazzák. Végül pedig hadd szóljak pár szót arról, hogy hogy miért szeretnénk minél hamarabb elfogadhatni ezt a jogszabályt. Ezek között nyilvánvalóan Nyilvánvalóak azok az okok, amelyeket önök előtt most kivetítek, például a szolgáltatások jelentősége az egységes piacban, a digitális program megfogalmazása, a versenyképesség erősítése, a KKV-k szerepe a belső és a nemzetközi piacokon, és az is az utolsó dolog, hogy 2013-ban egy független áttekintést kell majd a változásokról elindítatunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és Brezsina úr, adom meg a szót. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Kirek úr által bemutatott tervezettel egyetértek, és minden vonásában támogatom az a véleményét, és egyébként egyet azokkal a véleményekkel is, amelyek elhangzott tartottak a tanácsban. Talán még néhány részletet ezzel kapcsolatban, egy kis megjegyzést szeretnék tenni. A módosító indítványokkal kapcsolatban, az 5-ös, 6-os és 8 ossal kapcsolatban, ugyanis ezek a 19-es, 20-as és 22-es pontot érintették. Itt a szabványosítás az IKT területen, és ezt a technikai specifikáció kifejezése kellene a módosító indítványok szerint helyettesíteni, hát ettől nem vagyok meggyőződve. Nem tudom, hogy elegendő lenne ez a fogalom, ugyanis itt az szerepel, hogy a regionális normákra kellene hivatkozni, és nem pedig az adott ipari ágazatra. És ezzel csak részben tudunk egyet érteni, mert gyakorlatilag szabványnak bármilyen dokumentumot, ágazati normát, vagy bármi más is lehet tekinteni adott esetben, vagy egy adott ágazati normát, és ezért azt gondolom, hogy az európai szabványokat minden másra meg kellene különböztetni, és nekem lenne néhány további részlet megjegyzésem is majd még, de egyébként pedig azt mondanám, hogy az állásfoglalás további részleteivel egyetértek. Köszönöm a figyelmüket. Sehr, Kollege Bütikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először is javasolnám, hogy a szakbizottságunkba vezessünk be egy olyan szabványt, ami a betű nagyságot szabályozza az ilyen fóliákon, amiket ide kivetítenek. Én ezt szörnyűnek tartom, amikor kivetítenek valamit, de nem látom, nem tudom elolvasni. Ez nem szolgáltatás orientált beállítottság. Na, ez lett volna az első megjegyzésem. A második megjegyzésem egyébként három van, hogy nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a nagyon intenzív munkát, amit végzett ebben a témakörben. A kisebb és közepes vállalatok témájában is, és a társadalmi aktőrök témájával kapcsolatban, viszont nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy nem kellene ennek a témának még egy kicsit az erősebb kidomborításáról beszélnünk, hiszen a jelenlegi törvényhozási periódusban is már nagyon lényeges vitákat folytattunk arról, hogy nem lehetne-e a szabványügyi szervezetet az SMI területéből valamilyen módon ellátni, felszerelni szavazati joggal. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a résztvevőknek a szerepét még erősíthetnénk, és azt gondolom, hogy Girek úr a 18-as módosító indítványban megtalálta azt a javaslatot, ami egyébként véleményem szerint ezeknek a ö, szabványügyi szervezeteknek, az eszeminek és a társadalmi E, aktőröknek a vonatkozásában gyengíteni a szerepét. Ez a második megjegyzésem. A szabványok bevonása a fórumok és konzorciumok területéről, ez e, lenne az egyik fő célja ennek a törvényhozási csomagnak. És azt gondolom, hogy, és bevallom, hogy én fenntartásokkal élnék a, a javaslatukkal kapcsolatban, mégpedig, hogy a fórumok és konzorciumok szabványainak a bevonását javasolja. Én ezt nem osztom, ezt a nézetet. Ezt gondolom, hogy fontos lenne gondoskodni arról, hogy az erről a területről származó normák, szabványok is a kiírásoknál hivatkozási alapként megadásra kerülhessenek, és amit viszont itt önök javasolnak, mégpedig a 9-es és a 10-es cikk területén, nekem úgy tűnik, hogy ezek a változtatások ezt inkább leblokkolnák, és nem támogatnák. Tehát én ezt egy második még megvitatandó pontnak tartom. A harmadik pont, amit ezt szerettem volna mondani, hogy ön jogosan elmondja, hogy törvényhozási keretet kellene a szolgáltatási területen a szabványosításnak teremteni. És azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hiszen itt nagyon óvatosan kell pontosan a kálmuk miatt eljárni, mert hiszen itt főként az olyan tagállamokból, ahonnan én is jövök, nagyon nagy agályok vannak azt illetően, hogy egy, egy elsietett európai szintű szabványok épp hogy a kálmuk számára egy hátrányt jelenthetne majd a piacon. Tehát ezért azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosan kellene előre haladnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Büdik Hofer úrnak, mondja az elnök, mert hogy egyébként tegnap nem volt úgy látszik itt, mert tegnap még kisebb betűkkel vetítettük ki az anyagokat, és egyébként abszolút igaza van, hogy majd bevezetjük azt, hogy bárki, aki meglátogat bennünket, az egy minimális, tehát elő fogjuk írni, hogy mi lehet a legkisebb eh, betű nagyság, eszemben például ott rettentően kicsivel eh, vetítettük ki. Odi kolléga következik, parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Most, ha már egyszerre betűméret szabályosításáról beszélünk, szerintem a rengeteg rövidítést is be kéne tiltanunk, hiszen az ember agyi kapacitásának a 90%-át arra szánja, hogy ezeket megpróbálja dekódolni. Kedves kollégák, én van néhány olyan módosít, amit nem értek. Butikoffer úr a 18-asról beszélt, de ott van a 4-es és a 19-es is. Ezek úgy tűnnek számomra, hogy a KKV-k részvétele, a kis és középvállalkozások részvétele, mégiscsak ezt már elértük, az eredeti szöveg szerintem a bizottsági változat jobb. A kis és középvállalkozások részvételét akkor írja elő úgy, hogy elég jól szervezettek legyenek. Tudjuk, hogy kevesebb eszközük van, hogy hallassák a hangukat, és ezért kell, hogy támogassuk őket, és tudnunk kell azt is, hogy ez egy olyan ágazat, ahol a növekedés perspektívái a legmagasabbak. A második megfigyelésem az az ipari aspektusra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy az ipar jelentőségét nem hangsúlyozzuk eléggé. Persze ez nem egy ágazati javaslat, de például a hármas mellékletben, ahol definiálják az európai szervezeteket és az érdekelt feleket, ott szerintem érdemes lenne utalni arra is, hogy a kis és középvállalkozásokra, az érdekelt társadalmi szereplőkre való utalás mellett az iparra is utaljunk és az iparunk versenyképessége a szabványosítás következtében javuljon. Ezt szeretnénk elérni. Az európai érdekelt felek kapcsán, ha jól tudom, tilos lesz majd az ezek és az ipar közötti érdek konfliktus. De egy olyan szervezet, ahol egy olyan szervezet, amelynek semmilyen érdekütközése nincs az iparral, vagy az érdekelt felekkel, az csak egy politikai szervezet lehet, amely nem tudja megfelelően képviselni ezeket az előbb említett kategóriákat. Tehát értem, hogy mit szeretnének, de nem tudom, hogyan lehetne ezt megvalósítani, megfogalmazni, hogy legyen egy olyan európai érdekelt feleket tömörítő szervezetünk, amely nem semmilyen érdekkonfliktusban az iparral. Köszönöm szépen. A bizottság szeretne még ezzel kapcsolatban valamit hozzáfűzni? Igen, parancsoljon. Euh, euh, hát akkor hadd kezdjem az utolsó elemekkel, amelyeket Odi úr vetett fel. Tehát ezek a szervezetek, amelyek a harmadik mellékletben megemlítésre kerülnek, olyan szervezetek, amelyek kedvezményezettjei lesznek a finanszírozásunknak a szabványosítás területén végzett tevékenységükért. Tehát egy listánk van ezekről a szervezetekről, amelyek a társadalmi érdekeket képviselik, vagy a KKV-kat, és akik finanszírozást kaphatnak. Az ipar a finanszírozásban valószínűleg nem fog részesülni, ezért nem említjük őket az ipari szervezeteket, vagy az ipari ágazatokat, ezért nem soroljuk fel a harmadik mellékletben. Tehát itt most csak a rendelet szempontjából, a finanszírozás szempontjából kedvezményezett, közé sorolható szervezeteket soroljuk fel, akik vagy a, a érdekelt társadalmi szereplőket, vagy a KKV-kat képviselik. Ennyit a harmadik mellékletről, de persze éppen az ipart célozza egyik legnagyobb mértékben a szabványosítási folyamat. Ők a mozgatójuk rugója az európai gazdaságnak megkerülhetetlenek a szabványosítás ügyében is. Ez teljesen világos. Éppen ezért nem akarjuk a jelenlegi rendszert megváltoztatni, amelyben már is alapvető szerepet játszanak. Abban, hogy olyan szabványokat tudjunk kialakítani, amelyeket aztán a piac is elfogad. Ezért van szükség a konszenzusban az ő részvételükre is. Nélkülük ez nem működhetne. Köszönöm a támogatását, a KKV-k támogatását mi is nagyon fontosnak tartjuk. Köszönjük, hogy ezzel egyetértenek. Ha sikerül hatékonyabban, erősebben megfogalmazni ezt a célt, azt természetesen el tudjuk fogadni annak érdekében, hogy biztosíthassuk az ő részvételüket. Értem, hogy miért bírálják ezt a megfogalmazást, az a mi kezdeti javaslatunk volt, de ahogy Büti Koffer úr is mondta, lehet, hogy érdemes ezt egy kicsit határozottabban megfogalmazni. De hát éppen ez lesz a társ jogalkotásnak az eredménye, hogy esetleg egy ilyen helyzetben jobban tudunk fogalmazni, és jobban meg tudjuk mutatni azt, hogy milyen elkötelezettek vagyunk a KKV-k felé, és egyéb érdekelt társadalmi szereplők felé. A vita, és igazuk van, ez főleg a nagy újdonságok köré fog csoportosulni, amelyeket be akar vezetni a rendelet. Az IKT területén, a, illetve a szolgáltatások területén bevezetendő szabványokra nem akarunk valami nagyon újat kitalálni a szolgáltatások számára, mint ami a termékek számára már létezik. Tehát pont ugyanaz lesz az eljárás a szabványok kialakítási területén. A piaci igényekre fog ez alapulni. És ugyanúgy konszenzusra kell, hogy alapuljon az eljárás. Nincs is eszközünk arra, hogy a szolgáltatások terén valami olyat javasoljunk, amely eltér a hétköznapi életben ezzel dolgozó kívánságaitól. Óvatosak igyekszünk lenni a rendeletben is. Ez több felszólaló is hangsúlyozta, a szolgáltatások területén legalábbis, az IKT területén, és azt hiszem, hogy a javaslatnak pont ez az egyik leglényegesebb pontja, ahogy Butikofer úr is mondta, a technológiai fejlődés annyira gyors, hogy muszáj felgyorsítanunk a szabványok kialakításának a ritmusát is, hogy ezeket a piac alkalmazni tudja időben. Az Európai Bizottság nem fog szabványokat kialakítani, hiszen a fórumok és konzorciumok ezt már megtették. Csak olyan kritériumokat, olyan nagyon komoly kritériumokat akarunk, minőségi kritériumokat meghatározni, amelyek masszívak, amelyekre lehet támaszkodni, és amelyek biztosítják, garantálják azt, hogy olyan minőséget tudunk elérni e szabványok területén is, amelyet általánosságban az európai szabványügyben már elfogadtunk. A tagállamok, az európai szabványügyi szervezetek, a fórumok és a konzorciumok is ezen fognak dolgozni, és itt nem a a vállalkozások szintjéről van szó, hiszen ő nekik lehetővé kell tennünk azt, hogy a versenyszabályokat, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat figyelembe vegyék úgy, hogy közben a helyzetük nem romlik. Az IKT-val kapcsolatban az Európai Bizottság egy határozott tervezetet fog benyújtani, amelyben elismerjük az IKT területén született specifikációkat, ami majd lehetővé teszi nekünk azt, hogy támogassuk az IKT specifikációkat, és azokat a politikákat, mint például az elkormányzat, amely szintén rendkívül fontos az Európai Bizottság elterületen folytatott szakpolitikáinak a fejlesztésében. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Itt most meg is állnék. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdéseiket a javaslatunkkal kapcsolatban. Äh, Köszönöm szépen. Gierek előadótól kérdezem, hogy hozzá kíván-e fűzni még valamit? Vagy elégedett így ezzel? Hát igen. Nagyon röviden azért mondanék pár szót a fogalom meghatározásoknál. Nos, a normák és a specifikációk definícióit nagyon pontosan meg kell tudni ö, csinálni, és meg kell, hogy ezek feleljenek az izonormáknak. Az izonormák ugye már léteznek, és ott már megkülönböztetjük a specifikációkat és a normákat. Hogyha elfogadjuk azt, amit Sezina eh, eh, kollega mondott, akkor a KKV-kkal kapcsolatban természetesen közelíteni kell, közelebb kell hozni őket a normák és specifikációk egész eh, kidolgozásának folyamatához, de bizonyos gazdasági feltételek mellett. A 18-as módosító indítványban például azt írom, hogy hogy egészen másról van szó egy ilyen képviselet biztosításánál, hiszen végül is a pénzügyekről van szó, pénzről van szó, és nem tudom, hogy erre felkészülnek-e a szabványügyi szervek, hogy ezeket a munkálatokat anyagi értelemben is magukra vállalják. Általában az előttem szólókkal egyetértek, és természetesen a KKV-k szerepét ki kell emelni a normák és specifikációk kidolgozása során is. Köszönöm szépen, akkor én magam is szívből köszönetet mondok Gierek úrnak, a kollégáknak, a bizottságnak, és ezzel ezt a napirendi pontot le is zárom. A módosítók benyújtásának határideje január 12-e. Így határoztunk. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. 5 perc szünetet rendelek el. Megvárjuk, hogy mindenki a szavazásra megérkezzen. Jó, egy rövid szünet, köszönöm. Okay. Ladies and gentlemen, let's start. I don't know why. Hölgyeim és uraim, kezdjük. Nem tudom miért, de ma mintha kevesebb képviselő lenne itt. Talán arról van szó, hogy hétvége van, vagy a hétvégén olyan jó kis ünnepnapok lesznek. Kezdjük. Remélem, hogy délután is lesz még itt valaki, hiszen például az elnökség képviseletében is lesz itt valaki, és hát az nem lenne túl barátságos, hogyha én egyedül lennék itt a lengyel elnökséggel. Talán lehetséges erre kérni önöket. Kezdjük. a Kolárszka Bobinska asszony jelenlété, vagy jelentésével. Sajnos családi probléma merült fel náluk, és ezért nem tud itt lenni, úgyhogy az ő nevében is elnézést kérek. De akkor kezdjük el. Akkor kezdjük is el, és remélem, hogy mindenki... Akkor kezdjük is el, és remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját. Induljunk. Az egyes kompromisszumos... Csász! Elnézést, elnök úr, és uh, hadd uh, említsem meg, hogy a kolléganőnek nincsen szavazókártyája. Ezért engedje meg, hogy ő mindig készfeltartással egészítse ki a szavazást. Elnézést kérek ezért. Rendben. Tehát akkor egy szavazókártya hiányzik, tehát akkor reméljük, hogy nem lesz sose annyira kiélezett a szavazás. Vagy önnek sincs? Igen, nálunk is van egy valaki, akinek nincsen kártyája. Hát akkor az ICR-nál e van egy valaki, aki jogosítvány nélkül, vagyis szavazókártya nélkül fog szavazni, rendben. Van-e, és a másik csoportban is, van-e még egy csoport, ahol még ilyen gyengélkedések vannak? Nem, rendben, a többiek mind a fedélzeten vannak. Szuper, akkor az A kompromisszumossal kezdjük. Mellette, ellene, ezt elfogadtuk. Az egyes, ezt is elfogadtuk. Kette, tízes kompromisszumos ellenszavazás. Ezt elfogadtuk. D kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor térjünk rá a kilencesre. Mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tízes ellene tartózkodik, elutasítottuk. tizenegyes. hoz mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Tizenhármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizennégyes. Ez kiesik? Nem. Akkor mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 15-ös, ugye? Esik ki, így van. Akkor az E kompromisszumos. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Rendben, akkor a többi az kiesett. Akkor a 26-os, ugye? Rendben? Így van. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk ezt lecsekkoljuk. Sajnálom, de nem tudtuk elkerülni. Már mindenki látom, hogy ilyen kegyetlenül kellett, hogy nézzek. Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazás. Nem, nem, még nem nyitottam meg, akkor ezek szerint, hogy megnyílt? Valamiért nem működik a gépem. Akkor ismételjük meg. Jó, tehát akkor kezdjük. Az enyém valamiért nem akar működni. Á, most látom. Rendben, lezárom a szavazást. És mi is történt? Ezt elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most az egészről szavazzunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Az EPP-nél egyel többen vannak. Ketten? Ketten vannak? Akik pluszban vannak? Túl sokan vannak az EPP-nél. Rendben, akkor lezárom a szavazást, és gratulálok. Nagyszerű. Plusz egy, plusz kettő, akkor plusz kettő ellene egy mellette, egy ellene. Tehát ez a plusz két szavazat egyik mellette, másik ellene. Nagyon köszönöm, hogy segítenek nekem asszisztálnak. Akkor most a Glante úrnak a e, jelentésére térjünk rá, aki sajnos szintén beteg, ezért neki e, jó, e, azt kívánjuk, hogy gyógyuljon meg, vagy rosszat mondtam, na mindegy, azért adják át neki, hogy a jó kívánságainkat. Tehát a kompromisszumos szövegről így egy, együtt fogunk szavazni, mellette ellene tartózkodások, elfogadtuk. Akkor most jön a végleges szavazás, elektronikus végleges szavazás, megnyitom. És már megint egyel többen vannak? Jó, most minden rendben, nagyszerű. Akkor lezárom a szavazást. 43 igen, és még akkor kettőt hozzáadok, tehát 44 mellette. Tehát gigantikus a, a támogatás, ez egy nagy ajándék a kolléga, Glante kolléga karácsonyfája alá. Akkor ezzel gyakorlatilag le is zártuk a szavazásokat. És még gyakorlatilag akkor át is térhetünk a következő napi rendi pontunkra, hogyha ezzel egyetértenek. Most jön a híres pont, ez az energiahatékonyság. Turmes kollégái a szó, biztos önnél van az összes papír, mindenki megkapta a hatalmas nagy csomagot? Ilyen csomagnyi hatalmas tót módosítási indítvány minnyájuknak meg kell, hogy legyen már. Ha nem tudják ide cipelni, vagy bárhova cipelni, ahol szeretnék, a titkárság segítségükre lesz ebben. Jó, akkor kezdjük is el, és akkor kérdezem, hogy Claude, szeretnéd te kezdeni? A... Nem? Akkor egy pillanat, Charles Chichester következik, ő előtte egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Csak mielőtt megkezdjük, túl megszóra vitáját hadd vessem fel az ez az ügyel kapcsolatos menetrend problematikáját. Rengeteg módosító indítvány van, ahogy ezt ön is mondta. Remélem, hogy nem próbáljuk elhamarkodni a dolgot. Sokkal jobb lenne, hogyha a határidőket kitolnánk, mint ez sokkal jobb megoldás, mint hogyha elsietnénk a dolgot. Óriási feladat, a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is, és nagyon fontos jogszabálytervezetről van szó. Ezért úgy gondolom, hogy lehetünk rugalmasak a menetrenddel kapcsolatban. Köszönöm. Oké, okay. Claude is the next. Rendben, akkor Claude következik. Uh, Kedves kollégák, a bevezetőmben nagyon rövid leszek. Először az eljárásról. Persze óriási kihívás a több mint 1800 módosítóval megbirkózni, de a titkárság és a frakciók alkalmazatainak, valamint az árnyékjelentéstevők elkötelezettségének köszönhetően sikerült néhány árnyékjelentéstevői ülést, tárgyalást, konkrétan ötöt előirányozni a szavazásig. Ma délután is összeülünk, és persze már ma délután azt is meg kell vizsgálnunk, hogy tudunk-e úgy haladni, hogy terveztük, és hogy lehetséges-e, hogy januárban szavazzunk. Talán már ma délután az árnyékjelentéstevőkkel a menetrendről tudunk újabb eredményeket kitárgyalni. A ma délutáni ülés után talán elmondhatjuk, hogy már sikerül ezer 1100 vagy 1200 módosítóval foglalkozni, mert azokra a cikketre fogunk összpontosítani, ahol 150 vagy ennél is több módosítás érkezett. Amikor eljutunk a szavazásig, akkor remélhetőleg addigra már rengeteg kompromisszumos módosítónk lesz, és nem lesz túl sok egyéni módosítóindítvány. indítvány. Ennyit az eljárásról, a, tava, a tartalomról. Ismét röviden. Miért is bosszantjuk magunkat azzal, illetve a kormányzatokat és talán a vállalkozásokat is, hogy ilyen új jogszabályt akarunk alkotni? Azért, mert fontos lépés Európa számára, hogy hatékonyabbá váljon. És csak három rövid példát hadd mondjak. Az EU gazdaság és a kereskedelmi kifizetési mérlegünk 2009-ben volt egy kis kb. 4 milliárdos deficit. 2010-ben egy kicsi többletbe sikerült kerülni kb. 10 milliárd. Miért úgy mondom ezt? Azért, hogy egy perspektívában lássuk azt, hogy minden évben 400 milliárd körül költünk arra, hogy olajat és gázat, gázt vásároljunk. Ez azt jelenti, hogy Oroszország, Norvégia, Szaudarábia és Katar belőlünk gazdagszik meg. És vannak állami befektetési alapok, amelyek ebből élnek. Az energia a legnagyobb csere tárgy az európai gazdaság és külföldi gazdaságok között. És ezzel a 20%-kal való csökkentést a 400 milliárdos költésről legalább évente 50 milliárddal tudjuk csökkenteni. Ez a cél, hogy ennyivel kevesebbet költsünk ezek országok gazdagságára. Ezzel az energiahatékonysági ül, ö, beruházásokkal munkahelyeket is teremtünk. Például egy épület renoválásában nem kell a kínai gazdasággal versenybe lépnünk, hanem itt teremtünk vele munkahelyeket. És a technológiát is még mindig Európában állítjuk elő. Az energiahatékonysági eszközök és a lapos tévék között pont ez a különbség, hiszen az utóbbiak esetében szinte százszázalékos az import. Tehát a gazdaság szempontjából ez egy olyan terület, ahol óriási különbséget, óriási eredményeket tudunk elérni. És még egy nagyon fontos dolog, az európai energiaintenzív iparok és KKV-k versenyképessége. Mit is próbálunk ezen a területen ezzel az irányelvel elérni? Alapjában véve megpróbáljuk csökkenteni az enne, a kkv számára az energia ára, De ezt hogyan tudjuk megtenni? Tudjuk a volumen csökkenteni, például abban segítjük őket, hogy az energia hatékonyság növelésébe beruházzanak az előállítási folyamatban. De van még egy dolog, amit meg kell érteni, a következő. Liberalizált energiapiacokat hoztunk létre, és a liberalizált villamosenergiapiac a marzsot mindig az utolsó és legdrágább erőmű alapján határozza meg. Most az a kihívás, hogy tudunk-e egy olyan tendenciát beindítani, amelynek révén a villamosenergia területén is hatékonyabbak leszünk, és így a keresleti görbét a másik irányba tudjuk elmozdítani, ennek a következménye pedig az lesz, hogy a fővárosokban mondjuk az elektromos áram a spot piacokról tud majd vásárolni. Az ipar pont onnan vásárol, és így olcsóbban jutunk hozzá a villamosenergiához. És még egy aspektus, amit szeretném ma jobban megérteni, és egyben egy kérdés is a biztos, bizottsághoz, hogyha az irányelv részleteit megvizsgáljuk, akkor meg fogjuk érteni, hogy az energia nem felhasználását azt kivesszük a célokból, és kivesszük a hatály alól. De jogos-e azt mondanom, hogy az irányelv hatája alá az a szén, amit utána az acélművekben használnak fel, nem szerepel, és az az olaj sem, amit hasonlóképpen használnak fel. Tehát ez az energiaintenzív iparokra nehezedő teher, és ezeket nem és ezeknek az energia nem felhasználását nem vettük be az irányelv hatája alá, ezt magyarázzák meg. Öttinger biztos úr az energia hat, szegénységgel kapcsolatban menetrendet nyújtott be az elmúlt időben. Csökkentjük a nukleáris energiát, csökkentjük a szénfelhasználást, stb. Ennek következtében az energia és a villamos energiára emelkedett. Miért? Azért, mert a régi erőműveket újakkal kell helyettesíteni, és a régi vezetékeket is újakkal kell helyettesíteni. A menetrendben A kiadások százaléka az európai háztartások számára az energiaköltségek miatt növekedni fog. Ezért szerintem ez a jogszabály kell, hogy segítsen azoknak is, azoknak a háztartásoknak, amelyeket szegénynek vagy energiaszegénynek minősíthetünk és hogyha jól megfogalmazzuk ezt a szöveget, akkor ebben is segítségünkre lehet. Köszönöm. Herzlich, eh, nur zum Verfahren. Jó, csak az eljárásra hadd utaljak, hogy nehogy eh, valami rossz rögzüljön bárkiben is. Az előadó és az árnyék előadó nagyon sokat segít, és hálás vagyok, hogy lehetőség szerint minél több kompromisszumos eh, módosított próbálnak megvalósítani, de a menetrendet azt csak közösen tudjuk eldönteni itt. Én alapvetően demokrata vagyok, ezért mondom, hogy addig, amíg nem határozunk, addig nincs menetrend. Egy megállapodás van, amit megpróbálunk minél hamarabb, ez mindannyiunk kívánsága, amit minél hamarabb megpróbálunk tető alá hozni. Ugye a fő téma a Dán elnökség alatt amúgy is ez lesz, hogy ezt próbálják befejezni. A két előadónak ezt mondom egy-két héttel, hogyha elhalasztjuk, akkor talán az nem olyan jelentős probléma. De januárban akkor is majd nyugodtan ezt meg kell még nézzük. Viszonylag bonyolult ez a kérdés, és a célokban sem érünk minden, értünk még egyenlőre egyet. Sokan kérnek szót, de előbb az árnyék előadóknak kell, hogy megadjam jó, először az előadóknak, de Bipá kollega, és utána Thompson. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az a, az energiahatékonyságba való beruházás több szempontból is igen észszerű, ebben egy, egyetértünk környezeti okokból és költségekből is, hiszen kevesebb energia fogy, és az energiafüggőséget is csökkenthetjük, ahogy Turmes kollega az előbb azt igen hatékonyan leírta. Thomas azonban, Thomas úr nem mondott semmit arról, ami a napi renden van. A módosítókról kellene ma beszélnünk, ez tulajdonképpen a témák. Még ha meg is egyezünk a célokban, az odavezető útban nem. Hadd mondjam pozitívumként azonban el, hogy néhány apró közös lépést már meg tudtunk határozni például a kettes cikkben az energiahatékonyság finanszírozási lehetőségei, a tízes cikk a, a hőkapcsolás is egy olyan kérdés, amiben egyetértünk, de alapvetően még messze vagyunk egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. A, az előadó is mondja, hogy a kényszerűség a, kis, a részletekben való megállapodás. Nos, az a fontos, hogy az államoknak, tagállamoknak, mm, állampolgároknak nagyobb rugalmasságot tudjunk biztosítani. Nagyon érdekes a, az előadó taktikája. Turmes kollega, ezek a kompromisszumok nem kompromisszumok, módosítókat ragadott ki, 10-20 százalék különböző dolgokat, de mind egy irányba megy, az ön irányába, azt erősítik, a módosítók döntő részét sajnos kihagyta. Azokban nincs igazából érzékelhető mozgás, és sajnos még vannak néhány új elemek is, például a hármas cikkben, ami azt mondja, hogy az épületek fogyasztás csökkentését is 80%-os fogyasztás csökkentését követeljük 2050-ig. Ez egy követ, kötelező cél. 80%-os energia megtakarítás, nem tudom, Turmes úr, gratulálok először a születésnapjához, ami most volt, de 2005-ben mégiscsak azért, ha jól számolok, már 90 fölött lesz, én 89 leszek. Tudom, hogy ön sokkal sportosabb és fittebb, de ne is beszéljünk most erről. De akkor erről a politikáról, ha beszélünk, akkor szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy amit most tervezünk, az a háztulajdonosok, piacok, technikai fejlődés önmagától 80-90%-ban elintézi, anélkül, hogy azt ma 30-40 évre előre kötelezően előírnánk. Az energiahatékonysági irányelv 2020-ról szól, és hogy hogyan jutunk el oda minél hamarabb, és minden más skifi, vagy hát nem is tudom, nem kellene, nem kellene így foglalkozni vele ilyen sokáig. Van egy második dolog is, amit a Környezeti Bizottságban határoztunk most el, mégpedig az, hogy az ETS rendszert, hogyha módosítjuk, akkor ez most azt jelenti, hogy a tanúsítványokat onnan ki kellene venni, egyszerűen túl kedvezőek lettek. Mi az oka ennek? Nem arról van szó, hogy a gazdasági rendszert is bevonjuk, most megbüntetjük a vállalatokat, mert rossz a helyzet? Most ezek olyan javaslatok tehát, amelyeket én vagy mi nagy csodálattal figyelünk, de úgy gondoljuk, hogy ezzel az irányelvel az ETS rendszertől távol kell, hogy tartsuk magunkat. Az energiahatékonyság irányelv ETR rendszerre való hatása felmérhetetlen, és nagyon egyértelmű, tiszta megfogalmazásokra van szükség ahhoz, hogy jó legyen ez a különválasztás. Mivel módosításokról van szó, engedjék meg, hogy a cikkekkel kapcsolatban is mondjak néhány szót. A hármas cikk. A 20%-os cél természetesen elismerjük kötelezően is, de választási szabadságot kell, hogy hagyjunk a tagállamoknak. Az abszolút megtakarítási célok a 20% vagy bizonyos ágazatokban az energiatermelékenység. Úgy gondolom, hogy meg kell, hogy hagyjuk a választási szabadságot. Nem lehet minden fölött a cél, mindenek fölötti cél ez, és minél gyorsabban járnak el a, a tagállamok, annál hatékonyabb lesz. A következő a 3%-os kötelezettség, illetve 3%-os renovációs kötelezettség. Nagyon sok tagállam ezt utópiának tekinti. Van, aki azt mondja, hogy már sokkal, és mások meg azt mondják, hogy van, ahol már sokkal előrébb vannak. Úgy gondolom, hogy rugalmasságra van szükség, a bérlőkre kell gondolni, és nem szabad azt megengedni, hogy üzleteljenek ezzel a rendelettel. Pozitív példaként 2018-ra úgy gondolom, hogy a legalacsonyabb energia épületeket kell tudjuk kidolgozni, és az épületeket csak a legújabb, új épületeket csak a legújabb energia normák szerint szabad megépíteni. Beszélhetünk ezekről a dolgokról, hölgyeim és uraim, de ennek az is a következménye kell, hogy legyen, hogy minden tartományi és országos képviseletnek is itt Brüsszelben új épületet kell bérelnie, hogy megfeleljen a normáknak, ez abszolút káoszt eredményezne, úgyhogy kérem, hogy legyenek reálisak a követeléseikkel. A négyes cikk. Itt is úgy látom, pontosan emiatt, hogy, hogy rugalmasnak kell tekintsük. Itt is a tagállamokat nak lehetőséget kell az, adni arra, hogy adott esetben többet érjenek el a magánterületen, vagy for, fordítva. A 20%-os célt mindenütt azonban be kell írni, hogy ezt el akarjuk érni, hogyha a tagállamok ezt bizonyítani tudják, hogy jó úton vannak, akkor az épületrenováláson is, épületrenoválásban is meg kell hagyni nekik ezt a lehetőséget. Ötös cég a, a közféra, a kiírások Nos, energiahatékonyságra azt mondja, hogy ugyanolyan fontos a kiírásnál, mint az ár. Milyen alapon mondjuk ezt? Vannak kvóták, és amik ugyanilyen fontosak, van a szociális kötelezettségvállalás, amely az árral ismérhető. Turmes úr, ez a ez megfosztjuk tulajdonképpen jogaiktól a városainkat, önkormányzatainkat, községeinket. Én is ezt kérdezem, de ez a következő lenne. Ez a, pont a következő, ami jönne, ez lenne a következő lépés, ha ezt most megengednénk. Én úgy gondolom, hogy a hatos cikk is olyan, ami jogosulatlan. alapvetően mi is támogatjuk az 1,5%-os megtakarítási kötelezettségeket, de a tagállamoknak így sem szabad egyöntetően, egyhangúan kezelni, hanem saját maguk dönthessék el. Például lehetőséget kellene hagyni arra, hogy az erőművek hatékonyságát beszámítsák, vagy a közlekedést, vagy rövid távú intézkedéseket is figyelembe vehessenek. Például, hogyha egy, vila, egy, egy elektromos berendezést mondjuk kicserélek, akkor azt is valahogy érvényesíteni kell. Ebbe az irányba tett valóban javaslatot, és eh, fontos, hogy a kollégák meghallgassák önt. A rövid távú intézkedéseket azonban Turmes úr egyszerűen törli, nincsenek smart meterek, csak a legmagasabb normákat engedélyezi, de azt is súlyosbított körülmények között csak akkor, hogyha 30%-nál kevesebb a piaci penetrációja. Ki méri ezt? Hol? Mikor? Az, hogy ez mennyire, egy, mennyire furcsa eredményeket hoz, azt hadd vázoljam egy példával. Hogyha ez for, az alakulna ki, hogy mondjuk egy régi frigidert egy A++ frigiderre cserélünk, akkor ez tulajdonképpen mindenki ezt mondaná hatékonysági javulás, hiszen kevesebb energiát fogyasztunk. De Turmes kollega csak akkor engedné ezt meg, hogyha egy öko design C frigiderről lenne szó, ezt én nem értem végül is. Az a, a végeredmény a fontos. Azt mérjük, amit megta- megtakarítunk, akkor miért kell mindig tovább csavarni, miért kell még mindig szorítani a, a, a helyzeten, hogy a tagállamoknak miért kell mindig bebizonyítani, hogy mit értek el. És a, az ötös melléklet, ez az abszolút csúcspont, ami szerintem demokráciával alig ha összeegyeztethető, ez a, a visszahatás. Tehát, hogyha kicserélem a frigideremet, és utána leteszem a, a pincébe, mert a papám mondjuk ott akarja a sörét hűteni, akkor ezt levonja. Teljesen mindegy, hogy a családok Görögországtól vagy Litvániáig hűtik-e a, frigide, a sörüket, vagy sem. Ilyesmiről nem is kell tárgyaljunk, Turmes úr ez az ötös melléklet szerintem az abszolút csúcspontja ennek az egésznek, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy nézzenek egy kicsit a dolgok mélyére, hogy érdemese. Összesítve, az energiahatékonyság világos, kellenek, hogy legyenek célok, ezeket kötelező érté, kötelezően akarjuk elérni, de intézkedéseket is akarunk, amelyek, jog, amelyek megfelelő célba visznek, és a tagállamokat megfelelő irányba viszik. Európának azonban csak a, a célok végrehajtásával kell törődnie, minden egyéb úgy gondolom csak bosszantana, hogyha a tagállamok kivét, tagállamokat túl, túlzott kötelezettségeket terhelnénk. Köszönöm, Thomson kollega a következő. Köszönöm szépen, és köszönöm én is mindannyiuknak, hogy olyan sok módosítót nyújtottak be. Több mint 1800 módosító, és csak a tízes cikkre önmagában 300. Valóban az előadó, a titkárság jelentős feladatot rót ránk, hogy kompromisszumokra jussunk. Az előttem szólók is mondták, hogy nagyon nehéz, de azért dolgozunk azon, hogy legyen egyfajta megállapodás. Köszönöm a kollégáknak. Nagyon régóta hallgatjuk a, a vállalati szervek, szerveket, embereket, és természetesen a szakbizottságban egymásra is figyelünk, és meg is fogjuk adni a válaszokat, de legelőször is Pibál úrnak szeretném a tartós perspektívával kapcsolatban elmondani, hogy én mennyire örülök ennek, hogy 2015-ig van erre irányelve ebben az irányelven, mint minden más irányelvben is. A politika azt jelenti, hogy itt és most ezzel kell, hogy foglalkozzunk, hiszen, hiszen így tudjuk a válságokat Európában elkerülni. Ettől függetlenül pedig úgy gondolom, hogy amire igazából szükség van, az egyfajta kötelező célkitűzés. Ez a 20 százalék, ebben semmi új nincsen. Erről már döntöttünk a tanácsban is, amikor Angela Merkel a tanácselnöke volt, ő döntött arról, hogy legyen 20% energiahatékonyság csökkentés, és amikor 2008-ban a parlamentben így döntöttünk, akkor is azt mondtuk, hogy 20% energiahatékonyság. Nem kell erről beszélni, hogy akár akarjuk, akár nem, ezt már eldöntöttük. Mi a baj ezzel? Miért nem akarunk kötelező célkitűzéseket előírni a tagállamoknak? Mi előírtuk a kötelező intézkedéseket, és ők nem csináltak semmit. Úgyhogy most ezt meg kell mondjuk hogy kötelező célkitűzésekre van szükség. Egyébként a, a jelzés, amit küldünk, az nagyon rossz lesz, és miért nem akarjuk ezt? Ahogy Angela Merkel is mondta, az ágazatnak, az iparnak kell ezt küldjük. Azt hallottam legutóbb, hogy a nyugdíjalapok legalábbis hazámban úsznak a pénzben, és nem tudják, hogy hova fektessék be. Szeretnének energiahatékonyságba költeni, de hát a kötelező célok nélkül nem tudnak semmit sem csinálni, és ezért ez nagyon fontos. Fontos továbbá az is, hogy a tagállamok megértsék ezeket a pénzügyi lehetőségeket, és ösztönözni kell az ESCO piacok kialakítását is. A 4-es és a 6-os cikk végrehajtását ezt meg kell, hogy előzze a prioritási sorrendben. Számos pénzügyi lehetőségbe kell tehát befektetni. A szocialisták számára ugyanúgy fontos, hogy az energia szegénység is megjelenjen, hiszen ez nagyon fontos kérdés. És a képzés nem lehet ezeket a fantasztikus munkahelyeket teremteni, nem lehet irányelvel teremteni a, a munkahelyeket képzés nélkül. Ezt is el kell indítani Európában Egyébként nem lesznek meg a kompetenciák. A 6-os és 12-es cikk azt mutatja, hogy a szociális célkitűzések az energiahatékonyságnak is célkitűzést kell, hogy adjanak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a célokat is megjelentessük. Nagyon sok kollégát aggasztja a vállalatok rugalmassága, az energiaszegénység. Az energiaszegénység a smart metering része is lehetne. Talán nem szükséges, nem biztos, hogy annyira okos legyen, mint ahogy a nevében is benne van. Nekem azt tetszik, hogy fontos, hogy a fogyasztók lássák és e- reagálni tudjanak a valós idős energia árakra, és ez nem mindig lehetséges. Ezért fontos, hogy a mi smart metereink e- ezt meg e- lehetővé tegyék. Ez azt is jelenti, hogy az energiára akkor költünk, amikor az olcsó. 2006-ban meghívtak egy konferenciára, amelyet a német Friedrich Ebert alapítvány szervezett. Elmentem tehát egy ilyen rendezvényre, és ott az igazgató is azt mondta, hogy nagyon fáradt vagyok, nem is aludtam az éjjel. Én megkérdeztem, hogy és miért nem, mire azt mondta, hogy itt Bulgáriában az energia éjfél után sokkal olcsóbb, úgyhogy mindenki, a szegények, mint én, egyedülálló anya, olyankor szoktunk főzni, mosni éjszaka. Ezért nem alszunk. És nem ez a, az intelligens mérők problémájának a megoldása. Ezzel nem fogjuk az energia szegénység kérdését, illetve a szegény emberek energiához való hozzáférését megoldani. Ezen kívül az energiahatékonysági energiára nem csak azért van szükség, mert kényelmes vagy szükség van rá, hanem azért is, mert költséghatékony. Ahogy az előttem szólók mondták, fontos a Dán elnökség számára ez a kérdés. Meg kell, hogy mondjam, hogy az energia, energiahatékonysági irányelv valóban az, már csak azért is, mert Van tapasztalatunk a, azzal kapcsolatban, hogyan lehet Dá- tehát Dániában energiát megtakarítani a globális olajválság idején is. Brazília például a, a bioüzemanyagrendszer kialakításával reagált, Dánia pedig úgy, hogy a, föl, a termo, energiával kezdtünk fűteni, és ez 30%-os energia megtakarításhoz vezetett, ugyanolyan fogyasztás mellett. Vannak tehát ilyen tapasztalatok, amiket meg szeretnénk osztani másokkal, önökkel, és úgy gondolom, hogy a Dán példából nagyon sokat lehet tanulni. De természetesen minden évben 200 milliárd eurót költünk Putyinra az energia 50%-át Európába kívülről hozzuk, és a, az energia import 50%-a Oroszországból jön. Tehát ez az összes pénz Putyin zsebében landol. Pedig ezt munkahelyekre költhettük volna, helyi munkahelyekre fektethettük volna be. Nem csak Kínába megy ez a pénz, nem csak az a fontos, hanem az európai házak szigetelése is. Ennyit, lehet, e, ennyit mindenképp el kell mondani az energiahatékonyságról. A módosításaimban majd e, még egyéb e, elemek is felmerülnek, amit az árnyék előadók megbeszélésén fogok elmondani. Köszönöm szépen. Ford kollega a következő. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és az irodájának is, hiszen rengeteg munkát végeznek. Világos, hogy ennyi módosító indítványjal megbirkózni, ennyi különböző véleménnyel megbirkózni nagyon nehéz. De mivel karácsony van, a Strasburgi karácsonyi piacról hoztam neked egy kis ajándékot. Ez remélhetőleg mindannyiunkat sikerül egy vonalba irányítgatnod. csak nem egy vonalzó. Jó, nyilván nagyon sok módosító indítvány érkezett, azért, mert rendkívül fontos a téma, és ellentmondásos is a különböző tagállamokban. Ezzel tudjuk mérni, hogy az éves 20%-ot elértük-e, mondja Turmes úr. És az előadó folytatja, a tanácssal is együtt kell működnünk, akik számos más lehetőséget vetnek fel a probléma kezelésére. És ahogy máskor is mondtam, nagyon szeretném, hogyha a parlament abban a helyzetbe kerülhetne, hogy mi egymás között konszenzust alakítunk ki, hiszen a tagállamoknak a ta- kell majd végrehajtani a hatékonysági terveket, a megtakarításokat, és a tanácsnak el kell fogadnia a mi véleményünket, úgy kell az energiahasználatot módosítani, ami mindannyiunk számára elfogadható és megvalósítható. A legtöbb módosító indítványom a legköltséghatékonyabb intézkedések irányába szeretné elmozdítani a dolgot. Az intézkedések között prioritási sorrendet kell ugyanis felállítani sok módosító indítványban. Láttam, hogy különösen a tízes cikk területén sokan támogatták ezt az álláspontomat, és azt is szeretném látni, hogyha a fogyasztók felé is fordulnánk, igen, az energiaszegénység fontos, de az a méltányos megközelítés ugyanolyan fontos, hogy azok, akik energiát megtakarítanak, azokat jutalmazzuk legalább középtávon. Tehát valamilyen egyensúlyt kell a szegények támogatása és az méltányosság között találni. Aztán a pénzügyi kérdésekről szerintem nem kéne szavazni. Néhány kompromisszum, ahogy ezt az EPP is mondta, nem tudja lefedni az összes különböző módosítót. Tehát a kompromisszumokon belül is lesznek nagyon különböző vélemények, és ezek a véleménykülönbségek néhányát szerintem meg kell, hogy szavazzuk majd, hogy lássuk, hogy a, a többség mit szeretne. Aztán a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban szeretném, hogyha rugalmasak lennénk a tagállamok felé, például a közintézmények épületeivel kapcsolatban. Legalább 50 hatóság van a saját régióban, akiket megkérdeztem, hogy az épületekkel kapcsolatban mit gondolnak, vannak akiknek nem jelent problémát, a 3% van, akik ezt meg is csinálták, mások számára pedig nagy nehézséget okoz. Tehát a tagállamoknak alternatív lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ugyanazokat a célokat elérjék. Hogyha más előnyös megoldást találnak a cél elérésére, akkor hadd csinálják azt. Az energiaauditokra több időt szálljunk a cégek esetében. Az, a cégeknek amúgy is a zsebükre megy, hogy mennyi energiát használnak fel, tehát lehet, hogy olyan sok időre nem lesz szükségük a következtetésekben megfogalmazott ajánlások végrehajtására. Nagyon sok ellentmondásosság van a 13, vagy a harmadik cikk körül, nagyon különbözőek a vélemények, hogy most hatékonyságról beszélünk, energiaintenzitásról, vagy megtakarításról. És értem az üzenetet, hogy mit próbálunk közvetíteni az üzletvilág felé, hogyha növekszünk, akkor közben a termelés növelése közben nehéz csökkenteni az energiafelhasználást. A bizottság azt javasolta, hogy talán egy más kompromisszumot kéne itt bevetni, a, mint a lakóhelyek, illetve az irodák területén. Hiszen az Európában felhasznált energia háromnegyedét az épületekre fordítjuk a bizottság adatai szerint, és utána óriási intenzitású egynegyedet használ fel az ipar, a gyártás. Itt kell az energiaintenzitással kapcsolatos megtakarítások lehetét, lehetőségét keresni. Tehát lehet, hogy ezt az ellentmondásosságot a harmadik cikkel kapcsolatban meg tudjuk valahogy kerülni. A gazdaság két területét különböző megközelítéssel tudnánk esetleg vizsgálni. Tudom, hogy ez nem könnyű de talán így tudnánk könnyebben elérni a 20%-ot. És van még egy probléma, a hatástanulmányoké. Ebben a parlamentben nagyra becsült Csicseszter úr vezetett egy munkát a hatástanulmányokkal kapcsolatban, amelynek révén tudtuk javítani az Európai Bizottság szövegét. És vannak érdekes új ötletek, amelyek lehet, hogy jók, lehet, hogy túl drágák, de a, ezek esetében mindig szükség van a hatástanulmányra. És ha jól tudom, az IMCO bizottság jelen pillanatban éppen dolgozik a motorbiciklik kapcsolatos ötleteken, amelyeket független hatástanulmányoknak vetnek alá. Szerintem itt is ezt kéne tennünk. Nézzük meg azt, ahol megközelítést váltunk. Talán nem is a nagy új ügyeknél kellene hatástanulmányokat folytatni, de ahol új ötletek vannak, ott érdemes lenne. Például a parlamentnek is lesz egy új hatás, egy új irodája, egy új hatástanulmányt végző csapat, és az új ötletek esetében meg kéne vizsgálni tehát, hogy ezeknek van-e hozzáadott értéke Európa számára. Tudom, hogy nagyon kemény munka áll előttünk, de remélem elérjük a célunkat. Hol asszony? Köszönöm. Néhány dolog. Az előttem szólóakhoz hozzáfűznék. Először is úgy gondolom, el kell, hogy döntsük, hogy miről is szól az ITRE bizottság szövege, majd mindjárt visszatérek erre. Ha azt nézzük, hogy a tanács mit mond, akkor azt látnunk kell, hogy ez nem a trialóg tárgyalás célja volt. Szerintem a tanács egyáltalán semmiféle cél felé nem halad most, hanem az időt próbálja valahogy időben próbálja valahogy magát utolérni. A menetrenddel kapcsolatban úgy gondolom, hogy eddig a munka szisztematikus volt, jól tervezett. Amíg folytatjuk ezt így ebben a formában, addig tulajdonképpen rendben is vagyunk. A képviselők számára fontos, hogy ezek a dolgok ne veszítsenek jelentőségükből, ez a terveinket borítaná fel. Úgy gondolom, hogy karácsony előtt ma azért, az, hogy ma itt ülünk, azt bizonyítja, hogy komolyan vesszük a munkánkat, és pontosan így is kell, hogy ezek a dolgok legyenek. azt, hogy valaki azt mondja, hogy nem akarjuk azt, hogy sok módosítás jöjjön be, ez igazából sértő. Az árnyék előadók is nagyon is hajlandók arra, hogy dolgozzanak a jó kompromisszumok érdekében. Szerintem az is igaz, hogy ha nem tudunk politikai megállapodásra jutni, akkor, akkor jelentsük ki, hogy ez, ez a helyzet, hogy nincs kompromisszum. Azt kérem minden kollégától, hogy egyszerűen folytassuk az eddigi munkát komolyan, megfelelő időráfordítással, és elnök úr, biztos vagyok abban, hogy ön is Egyetért azzal, hogy a képviselőnek ez kötelessége. Ha lehet egy pillanatra, álljunk meg, és beszéljünk arról, hogy miért van ez, miért is létezik ez az irányelv. Talán elvesztünk a részletben, és nem látjuk a fő célt. A legfontosabb oka az az, hogy még mindig az éghajlatváltozás ellen küzdünk, amelyben a vezetők 2007-ben állapodtak meg azok az emberek, akik negatívak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, azoknak nagyon fontos, hogy ezt újra meg újra az emlékezetükbe véssük. Addig, amíg van éghajlatváltás, addig egyértelmű, hogy az ellen fel kell lépnünk. Ezért van ez az irányelv is. De természetesen jelenleg nem csak az éghajlatváltozással foglalkozunk, hanem a gazdasági helyzet is aggaszt Európában. Ezért arra is fontos emlékeznünk, hogy ez az irányelv növeli a bruttó nemzeti terméket, és 200 milliárd eurót lehet ezzel évente megtakarítani az energiaköltségekből, és ez nagyon fontos a gazdaság épsége szempontjából. Nem értek egyet a korábbi, azzal a korábbi megjegyzéssel, hogy könnyebb lenne a helyzet ha az ágazatnak energiaintenzitási és nem energia megtakarítási célokat tűznénk. Azt hiszem a parlamenti vita erről nagyon informatív volt, és megmutatta azt is, hogy a vállalatok számára a recesszióban sokkal nehezebb az energiaintenzitási célokat elérnie, mint az energia megtakarítást. Tehát nem segítenénk ezzel a, az iparnak sem. Egyetértünk, hogy 2020-ra 20%-ot el kell érnünk, és hogyha ez így van, akkor az energiaintenzív célkitűzések vagy kötelező célok megnehezítik az iparnak, hogy teljesítse ezt az előirányzatot. Számos olyan cikk van, ahol biztos vagyok, hogy lehet még javítani, lehet alakítani, de nagyon nehéz olyan szöveget találni, és igazából a bizottságnak nem nagyon sikerült eddig olyan szöveget megtalálnia, ami az összes feltételt kielégíti. Az 5%-os kötelezettségvállalás a 6.9-es cikkben egyértelmű kell, hogy legyen. Egyébként nem tudjuk a célokat elérni. Ami a 3%-os évi kiadáscsökkentést illeti. Nos, ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy a, ez a legalacsonyabb meg, szint megközelítés lenne most a legjobb. Egyfajta egyfajta ö, százalékot, ö, százalékot, nem pedig alapterületi előirányzatokat kellene meghatároznunk. Ami a nemzeti szintű kötelező célokat illeti, szerintem ezek sokat segítenek az, hogy lehetővé tesszük a tagállamoknak azt, hogy rugalmasabban alakítsák saját elképzeléseik szerint ezt a, a mm, kérdést, akkor azzal sokkal többet érünk el, mint a nem mintha más megközelítést választanánk. Azt hiszem, hogy nagyon sok bosszantó részletkérdést is szabályozunk, a kollégák talán egyetértenek ezzel. A mi célunk az kell, hogy legyen, hogy az irányelv célba érjen, tehát a rugalmasság és a kötelező célok kombinációja lesz a megfelelő. A közbeszerzésekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, mert hogyha jól értem, akkor ma fogja a közbeszerzési irányelvet a bizottság tenni. Úgyhogy legyünk csak óvatosak, amit ide írunk, annak meg kell, hogy felelj, annak meg kell felelnie az új irányelvnek. Ugye, ha egy kicsit most belegondolunk, akkor egyből rájövünk, hogy miért is fontos a közbeszerzés. Ösztönzi az energiahatékony termékek piacát, csökkenti az árakat, és alapvetően közpénzeket takarít meg a projektek élettartama alatt. Úgy gondolom, hogy mindez nagyon fontos, és megfelel majd a közbeszerzési irányelv tartalmának. Végül pedig a 2050-ig tartó úti tervről, hogyha az épületek addig 80%-kal energiahatékonyabbak lesznek. Nem, nem értek azzal egyet, hogy ez egy kicsit vicces dolog lenne szerintem. Fontos, nagyon fontos, hogy amit ma teszünk, azt úgy tegyük, hogy teljes mértékben látjuk, hogy milyen utat kell a jövőben is bejárnunk. Ha sikerül rögzíteni magunkban, hogy feltétlenül szükséges 2050-ig a dekarbonizálás, a szín, kibocsátás csökkentése, akkor az azt jelenti, hogy például a renoválási, eh, a lakásfelújítási kérdések is sokkal fontosabbá, értelmesebbé válnak. Én szeretném, ha az unokáim nyilvánvalóan sokkal kevésbé energiapazarló épületekben élnének. Köszönöm. Oké, okay, dankeschön, Ben, köszönöm szépen, Vidal Kvadrász kolléga következik. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr miután meghallgattam a felszólalásokat, úgy gondolom mindannyian osztjuk azt a véleményt, hogy pragmatikus megközelítést kell alkalmaznunk ebben a vitában. Mindannyian tudjuk, hogy tény, hogy globálisan lérendő cél van, céllebeg az Európai Tanács szeme előtt, és ezért hatékonyabb hogyha az intézkedésekre koncentrálunk. És megpróbáljuk a lehető legjobb intézkedéseket kialakítani, miközben a rug- megfelelő rugalmasságot biztosítjuk a tagállamoknak, hogy a nemzeti terveikben olyan egyéb intézkedéseket alkalmazanak, amelyek eh, segítik őket a nemzeti célok elérésében. És akkor most konkrétabban. A harmadik cikkel kapcsolatban egy kompromisszumos utat szeretnék javasolni. Talán, hogyha jelenlegi formájában megtartjuk a cikket, ahogy ezt a bizottság javasolja, akkor kiegészíthetnénk ezt egy olyan résszel, ami azt mondja, hogy az energiaintenzív ágazatok esetében a tagállamoknak kellene, hogy energiaintenzitási célkitűzései is legyenek. Talán ez egy jó módja lenne a kompromisszum elérésének. Így a nemzeti célokat meg tudjuk tartani, abszolút energiafogyasztás csökkentés tekintetében, és el tudjuk kerülni azt, hogy károsítsuk ezeket az ágazatokat, amelyek különösen érzékenyek az energia árára. A hatodik cikkkel kapcsolatban két rövid megjegyzésem lenne. Először is, továbbra is úgy gondolom, hogy rugalmasan kell a prioritásokat meghatározni e cikkben. Ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyen a tagállamnak lehetősége, hogy bizonyítsa, hogy más intézkedések, mint a kötelező intézkedés javaslatok szintén elősegítik a nemzeti energiahatékonysági célok elérését a 6.9-es cikk értelmében. És nem tudom, hogy itt miért nem lehetne egy egységes jelentéstételi kötelezettség a bizottság felé. Szerintem fölösleges a bejelentési kötelezettség megkettőzése. Ezért a 19. cikk jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatban én ellenzem azt, hogy megkettőzzük ezt a kötelezettséget. A tagállamok tegyenek jelentést a bizottság felé, és ez legyen elég. A másik megjegyzésem, több képviselővel együtt olyan módosítót nyújtottunk be, amely olyan intézkedést tartalmaz, ami a fogyasztók aktív részvételét az energiahatékonyság területét elősegítik. Azt javasoljuk, ebben a 16. cikk második bekezdésében említsük meg a kötelezőt. A tagállamok ki fogják fejteni, hogy milyen mennyiségű energia megtakarítására van szükség egy-egy energiafogyasztó partner esetében. Ez a mm, megfogalmazás befogadóbb, és választási lehetőséget ad a tagállamoknak a primér energia vagy a végleges energiafogyasztás csökkentése közötti választásra. A tizedik cikk eh, megfogalmazásával illetve a lehetséges kompromisszumokkal, amelyeket most vizsgálunk, eléggé elégedett vagyok, de itt is lenne két rövid megjegyzésem. Bizonyos bekezdésekben még mindig említésre kerül a távfűtés és távhűtés. És szeretném Turmes urat emlékeztetni, illetve az árnyékjelentéstevőket arra, hogy a távfűtés és hűtés ez egy korlátozott koncepció. A van egy ennél szélesebb körű megoldás is, és ezért egy átfogóbb megközelítést kell alkalmaznunk. Tehát mondhatjuk a kapcsolt energiatermelést például, vagy az, hogy hűtés és fűtés, és így több megoldást is lefedünk a megfogalmazással, nem csak a távfűtést és fűtést. Aztán azt is észrevettem, hogy a jelentéstevő egy új 8A címmel ellátott mellékletet javasol, mely szerint 2013-ig delegált jogi aktusban az Európai Bizottság meghatározza a kapcsolt energiatermelés költségeit. A kötelező kapcsolt energiatermelésre vonatkozó intézkedéssel kapcsolatban vannak kétségeim afelől, hogy ennek a tartalmát ebben az irányelvben kellene-e meghatározni, illetve a költséghatékonysági elemzésre itt kellene utalnunk. Szerintem meg kellene várnunk azt, hogy az Európai Bizottság milyen megoldással jön fel egy, vagy milyen elő, megoldással áll elő. Az ötödik cikkel kapcsolatban van egy pont, amit szeretnék üdvözölni ebben a vitában. Ez pedig az, hogy az épületek renoválásától eltekintve is alternatív módszereket alkalmazhatnak a tagállamok a 2%-os csökkentés elérésére persze vitázhatunk arról, hogy a 3% az túl sok vagy nem, de elviekben üdvözlendő lenne, mert van egy kis zavar azzal kapcsolatban, hogy egy épület energiahatékonyságát csak renoválással lehet javítani. Vannak más energiahatékonyságai lehetőségek is, olyan eszközök, olyan szolgáltatások, amelyek szintén tudják javítani az épület energiahatékonyságát egy óriási felújítás mellett vagy a helyet. És végül egy rövid megjegyzés a 8. cikkhez és az intelligens fogyasztásmérőkhöz. Azt hiszem, hogy egy kicsit érdemesebb lenne jobban végig gondolni, hogy ennek az intézkedésnek milyen költségei lehetnek ezért azt szeretném, hogyha az én módosítómat elfogadnák, amit egyébként több kolléga is aláírt, amely akkor teszi ezt kötelezővé, ha az technikailag megvalósítható és költséghatékony a beruházó számára. De azt hiszem, hogy nagyon konstruktívan és együttműködően folytatjuk a vitákat, és biztos vagyok benne, hogy egy milyen átgondolt végeredményre fogunk ennek következtében jutni. Girek. kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, és én vegyes érzelmekkel hallgattam ezt az eszmecserét. Hiszen eléggé gyakran az volt az érzésem, hogy a kollégák nagyon is tudják, hogy miről beszélnek. Tehát, hogyha a kötelező érvényű célokról szeretnénk beszélni, akkor itt körülbelül nem energiacsökkentésről beszélünk 20%-kal, hanem az energia hatékonyság növekedéséről beszélünk 20%-kal. És a kérdés az az, hogy hogyan számíthatjuk ki az energia hatékonyságot. Szerintem máshogy kell a különböző szektorokban, például az építőiparban kiszámolni az energetika és más ö, iparágak területén, például a kohászati iparban ezt az energiahatékonyságot. Tehát máshogy kell kalkulálnunk az energiahatékonyságot. Nagyon fontos, hogyha teljes országokról beszélünk e tekintetben, és ezt a politikai célt végsősorban a kormányok írták alá, akkor az energiahatékosság 20%-os növeléséről beszélünk, vagyis teljes országokra vonatkoztatva is ki kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztást az Eurostat számítja ki, és ezt kell elosztani a 2009-es év hasonló eredményeivel, 2009-es GDP-vel, és utána ezt kell összehasonlítani a bázis évvel, és százalékban kiszámítani. És hogyha azt gondolom, hogyha így számoljuk ki az energiahatékonyságot, akkor egyből tudni fogjuk, hogy miért is hatékonyságról beszélünk. Lenne egyébként egy kérdésem is Turmes úr felé, mégpedig nekem nem tetszik az, hogy ön, ahogy megfogalmazott néhány módosító indítványt, hiszen ön az energia hatékonyságot és az energia megtakarítás néhány helyen összekeveri, hiszen nem tudunk energia hatékonyságot javítani csupán a megtakarítással, és ezzel egyet is értek az előttünk szólóval. Hát kérdezzem meg, hogy el tudnak-e képzelni egy olyan Európai Uniós államot, ahol az energia hatékonyság nő, még akár többel is, mint, két, mint 20%-kal 2020-ig, viszont ezzel egyidejűleg ez az ország emeli, növeli az energiafelhasználását. Hiszen azért vegyük figyelembe, hogy itt különböző országokról beszélünk. Vannak már nagyon fejlett iparú országok, vannak, akik még tovább a fejlődés útján haladnak, és ez a fejlődés, ez az energia fogyasztás növelésével is jár persze, Másrésztről viszont ez energiahatékonyságot egészen világosan ilyen helyeken is, ilyen országokban is növelni lehet. Tehát ez energia hatékonyság számítására meg kell állapodni egy formulában. Tehát azt gondolom, hogy meg kell határoznunk azt, hogy miről is beszélünk, akkor nem fogjuk állandóan félreérteni egymást. Köszönöm szépen, hogy az elnök Merkis kolléga következik. Thank you, Chair. There are just a few issues that... Köszönöm. Elnök úr, néhány dologra szeretnék még rámutatni az irányelvem. Az irányelv hatája, amiről már sokszor beszéltünk. Az az érzésem más kollégákkal együtt, hogy nagyon fontos, hogy kiterjesszük a hatáját ne csak középületekre, hanem más ágazatokra is. Különösen a a bérlakásokra, hiszen a bérlők a legkitettebb csoportot képezik, és hogyha védeni, meg akarjuk, védeni akarjuk őket, azzal, hogy a, ezekre a lakásokra is kiterjesztjük a hatályt, akkor őket védjük, az ágazatot, a gazdaságot, és több célt tudunk egyszer elérni. A vagy-vagy megoldás úgy gondolom nem lenne elfogadható. Ha a tagállamok nem akarják támogatni a kötelező célkitűzéseket, akkor preskriptívabbnak kell lennünk. De úgy gondolom, hogy ha rugalmasság biztosítunk az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásánál, az jobb. Minden tagállam más, és tartózkodnunk kellene attól, hogy rendkívül konkrétan írjuk elő a tagállamoknak a végrehajtásokat. Persze, igen mondok a, köt, a, a kötelező célokra, és igent mondok a, a célkitűzések végrehajtására, de a végrehajtás során rugalmasságot szeretnék kérni mindig a nagy megoldásokra figyelünk. Szerintem most a kisebbekre is figyelni kell. Ez egy olyan terület, az energiahatékonyság területe. A makro és a mikro energiatermelési szint között nagyon fontos kapcsolat van, és úgy gondolom, hogy az energia biztos nem figyel kellőképpen arra a tényre, hogy több kicsi egy nagyot adhat össze sok kicsi sokra megy, és az energiahatékonyságban is igaz ez a mondás. Még akkor is, hogyha az energiapiac eddig még nem tudott megfelelően reagálni mindenfajta keresletnek. Igenis változtatni kell az infrastruktúrát, az energiapiacot, mégpedig oly formában, hogy maximális rugalmasságot biztosítsunk a fogyasztók számára, és megfelelő reagáló készséget tegyünk lehetővé. Végül pedig tudnás előadónak mondom, hogy szeretném, hogyha a fogyasztók ha visszatáplálnak energiát a, a láncba, a hálózatba, akkor kiskereskedelmi árat kapjanak érte, és az energia visszatáplálása a hálózatba megfelelő piaci formában történjen. Már várom a válaszait az előadónak. Danke sehr. Köszönöm szépen. És akkor talán, mivel hogy Mögisz úr mondott egy olyan dolgot, amiért én is szeretnék két mondatot hozzáfűzni. Gondoljunk bele, én valóban nem vagyok a barátja az ilyen kötelező érvényű energia szinteknek de minél tovább hallgatom önöket, egyre jobban azt gondolom, hogy nem lenne okosabb egy kötelező érvényű szintet előírni, és magát az egész intézkedés csomagot viszont a tagállamokra bízni, hogy hogyan kívánják ezt elérni. Hiszen gyakorlatilag Öttingen úrtól mindig azt hallom, hogy a tagállamok egyébként nem fogják meglépni ezeket a dolgokat. Tehát kérdezem azt, hogy a parlament uh, hogyan dönt ebben a dologban? Tehát a tanács dönt, vagy pedig mi döntünk, de majd a tanács eldönti a dolgokat. Tehát gyakorlatilag én egyre kevésbé értem azt, hogy, hogy miért döntünk mi azért, mert a tanácsnak volt valamilyen ötlete. Én azt gondolom, hogy inkább nekünk kellene dönteni, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos és elérendő. Köszönöm szépen, Kelly úr, a szó. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Turmes úrnak és mindenkinek a hozzászólásokat ma délelőtt. Hogyha 2020-ra vannak célkitűzéseink, és 2050-re is, akkor el kell érni őket, hogy hogyan. Arról lehet vitázni, de muszáj elérni. És azt hiszem, hogy legalább két-három évente fel kell mérni azt, hogy hogyan haladunk, és kiigazításokkal érni, mert ha nem érjük el a célkitűzéseket, akkor mindent találásunk, amit az Európai Unió megpróbál elérni vagy amit a Lisszaboni stratégiában meghatároztunk. Helyes mindent egységében nézni, és óriási lehetőségek vannak itt arra, hogy csökkentsük, vagy hatékonyabbá tegyük az energiát, és ennek pozitív hatásai lesznek az egész gazdaságra. Hogyha sikerül csökkenteni az energia hatékonyságot, az energia árat, akkor nagyobb lesz a kereslet, és azt ki kell elégíteni. De ugyanakkor, hogyha kötelező érvényű célkitűzéseink vannak, akkor az mindenkit arra kötelez, többé-kevésbé, hogy arra összpontosítson, hogy azt elérje. Így a kutatásra és a piaci mozgásokra is nagyobb hatást tudunk gyakorolni, például, hogy az autók hatékonyabbak legyenek. Írországban már is kérjük azt az autóktól, hogy bizonyos feltételeket teljesítsenek. Más úti alkalmasságok is. És ezáltal az ipart arra kényszerítjük, hogy hatékonyságot érjen el az autóban. Ugyanez kell, hogy érvényes legyen az épületekre is. Számos építőipari vállalkozóval találkoztam a választókerületemben, akik energiahatékony épületeket tudnak építeni, erre tanúsítványuk is van, és akár még a közel-keleten is kapnak szerződéseket, ahol ilyet kell építeniük. Ugyanez kell tehát itt is, hogy alkalmazzuk. Ugyanez az igaz erre a területre is. Van egy bizonyos időhatár, ameddig az épületeket energiahatékonysági szempontból egy bizonyos szintre kell felhozni, és más épületet egyszerűen ne engedélyezzünk felépíteni. A kormányzatoknak elő kell járni, és ugyanez kell, hogy vonatkozon az ő általuk használt épületekre is. Ahogy én látom, a klímaváltozás üzenete, az energiahatékonyság üzenete most már kezd meggyőzővé válni, kezdik az emberek elhinni, a közvéleménybe, a köztudatba kezd beszivárogni. Ha az elektromos áram olcsóbb lehet, akkor az egy komoly meggyőző erő lehet számukra is. E, nagyon fontos, hangsúlyozom, hogy el kell érni a célokat környezetvédelmi szempontból is, és gyakorlati szempontból is ez nagyon fontos, abból is, a szempontból is, hogy Európa tudja továbbfejleszteni a gazdaságát. Köszönöm. A kavalyú. Köszönöm szépen. Kavalyú asszony következik. Uh, thank you very much, Chair. Uh, I will concentrate on article... A hármas cikkre szeretnék kitérni részletesen, nagyon fontos hogy azt nézzük, hogy a fogyasztási célok és a, a kötelező célok hogyan, milyen fogadtatásra kerülnek, és milyen elosztásban kerülnek végrehajtásra a tagállamokban. Vannak olyan tagállamok, ahol, ahol csökkenni fog emiatt a GDP nálunk például. Én már most mondhatom, hogy ott a illetve hát előrejelzések is vannak, hogy a következő egy-két évben a GDP csökkenni fog. E, úgyhogy ezt tudni kell, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a részleteket lássuk, hogy a különböző tagállamokban ez hogyan valósul majd meg. A második dolog pedig úgy gondolom, hogy az a javaslat, amelyet Ford asszony és elmondott, az nagyon hasonlít Vidal Cadres javaslatás, a javaslatához, tehát a fogyasztási célkitűzések legyenek a gazdaság számára, és intenzitási célok is legyenek. Úgy gondolom, hogy az iparról általában beszéltünk, és Vidal Quadrász pedig az ágazatokról beszélt, ezt fontos látni. Nem tudnánk egy kompromisszumban megállapodni mind a fogyasztási célok az épületeken, és um, minden ágazatban az, az iparon kívül uh, azt jelenti, hogy um, csökkenni fog a termelékenysége, de hát intenzív cél, vagy fogyasztása, bocsánat, de azért ágazatonként kell tudni ezt felmérni, és kell, hogy legyen egy modell, amivel ezeket az eredményeket majd meg fel lehet mérni, meg lehet nézni, hogy mi a helyzet, mik a valós számok, hiszen nagyon fontos dologról döntünk most a gazdaság jövőjében, ez nagyon fontos lesz. Az a két személy, aki ezt javasolta, vagy a bizottság ott esetben, tudna ezt számokat is mondani nekünk arra vonatkozóan, hogy ez a megoldás milyen hatással lesz? Hiszen ez befolyásolhatná adott esetben a probléma kompromisszumos megoldását. Tudom, hogy komplex a helyzet, és tudom, hogy nem lehet egyszerű megoldást sem találni. Köszönöm. Paul Rübig. Igen, Paul Rübig következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy éppen a KMU-k számára ez egy hatalmas lehetőséget rejt, hogyha ők itt gyakorlatilag példaképértéket foglalhatnak el, és ezért is azt gondolom, hogy nagyon fontos a kálmuk felkészítése erre, hogy hiszen itt rengeteg tevékenység is ebben szerepet fog játszani, és ezért nagyon fontos, hogy ezekkel a kihívásokkal meg tudjanak küzdeni, és ezért tehát nagyon fontos a KKV-knál, hogy a célokat, amelyeket itt már részletesen megvitattunk, jónak tűnnek, csak ne kössük őket össze valamilyen retorziókkal, eh, hiszen nagyon fontos lenne, hogyha önként érnék el ezeket a célokat, és utána megvizsgálnánk a legjobb tapasztalatokat az egyes tagállamokban, majd ezután értékelnénk a programokat, és megvizsgálnánk azt, hogy milyen célokat lehet elérni, akár rövid távon is. Hiszen azt gondolom, hogy a 2020-as célok összhangba hozása ezekkel az új célokkal is itt egy kérdés, fog jelenteni, hiszen ezek kiegészítésként nagyon fontosak, és rögzíteni kellene azt, hogy ezeket a cél csomagokat hogyan tudjuk egymással harmóniába hozni. A hatos cikkben a kötelező érvényű energiarendszerek kérdése. Hát itt gyakorlatilag azért utalnék arra, hogy az ötös cikkel együtt ez egy nagyon erőteljes adminisztratív megterhelést okozna, és hogyha megnézzük egész pontosan ezeket a pontokat, akkor kérdés, hogy ez a ráfordítás, ez valóban szükséges, ezt meg kell vizsgálni, és az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálni az erre vonatkozó legjobb már meglévő tapasztalatokat is, hiszen azok a fogalom meghatározások, amelyek itt szerepelnek, azért még a valósághoz, realitáshoz igazítandóak. Tehát, hogyha például egy háztartási készüléknél egy átlagos készüléktől függ, akkor nem tudom, hogy ez majd az adminisztratív oldalon hogyan lesz lekezelhető. Tehát azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az az lesz, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen példaértékű jó tapasztalatok vannak már most a tagállamokban, erre nézve egy saját kommunikációs csatornát kellene kialakítani, hiszen az intelligens energia programot, amikről itt már beszéltünk, jó alapot nyújthatnak arra, hogy a népesség lakosság széles köreiben eh, erről eh, tudomást szerezhessenek, és eh, ez az információ, ez hozzáférhető legyen. Egyébként én azt gondolom, hogy a gazdasági krízis terén nem kell még a gazdaság számára további megszólító intézkedéseket tenni. Én azt hiszem, hogy már így is éppen elég nehéz helyzetben vagyunk, hanem inkább vonzó célokat a kutatás, az innováció területén és egyéb más területeken lenne fontos, hogy vonzó célokat állítsunk elő ők, és nem szabad, hogy valamiféle munkanélküliséget okozó lépéseket okozzunk, vezessünk be. Egy másik dolog, hogy nagyon fontos, hogy az idő keretet eléggé széles körben kellene rögzíteni, annak érdekében, hogy nehogy arra kerüljön sor, hogy azokat büntessük meg, akik már most lelkesen ezen a téren lépéseket tettek, amiket viszont nem ismerünk el ilyen módon, ez nem lenne egy túlzottan motiváló dolog. Rendben, köszönöm szépen, kedves kollégák, fél 12-kor jön a lengyel elnökség hozzánk, és önök is tudják, még hat hozzászólásunk van, majd még a jelentéstevő és a bizottság is hozzá szeretne szólni. Kérném a kedves kollégákat, hogy egy kicsit rövidebben szóljanak hozzá. Polimát, ez asszony következik. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, as a general... Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban hát megpróbáltam figyelembe venni a kollégák hozzászólásait is. Mindannyian egyetértünk abban, hogy méltó ügy az energiahatékonyság, ennek az előnyeit a reálgazdaságban is érezni fogjuk, különösen a kis és középvállalkozások, a háztartások, tehát azok, akiket ilyen leginkább érint a jelenlegi válság. Szerintem legyünk ambiciózusak a céljainkban most, inkább, mint valaha, mert ösztönöznünk kell Európán belül a növekedést, és nem Európán kívül, például a közel-keleten, ahogy Rubik úr is rámutatott éppen előttem. És persze mindennyire elismerjük azt is, hogy a hatékonyság növelése az nehéz, mert beruházásra van hozzá szükség, pénzre a zsebünkben, viszont az előnyeit csak egy idő után érezhetjük. Ezért gondolom azt, hogy a finanszírozás ennek az irányelv sikerének a kulcsa. Ahogy az megújuló energiákról szóló irányelv sikere is ezen múlott. És a tarifális kedvezmények nagyon sokat segítettek abban, hogy sikere járjon az az irányelv. Most a hitel piaci összeomlás miatt a bankok nem könnyen adnak a reálgazdaságnak, illetve a háztartásoknak sem hitelt. De mit tehetünk? Először is szerintem az Európai Központi Bankra és a bizottságra nyomást kell gyakorolnunk, hogy legalább iránymutatásokat határozzanak meg arra vonatkozóan, hogy az európai bankok azok, amelyek előnyt fognak majd a három éves finanszírozási operatív programból élvezni, nagyon alacsony kamatok mellett, tehát, hogy ők azt a pénzt hogy költsék majd el? Vagy legalábbis biztosítsák azt, hogy ennek a pénznek egy része visszakerül a reálgazdaságba. A másik dolog, amit tehetünk, az, hogy ebbe a jelentés tervezetbe egy új 2A cikket veszünk be, amely új finanszírozási mechanizmusokat hoz létre ezeket az energiahatékonyságra szánjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az ambiciózus politikákat, amelyek ebben az irányelv tervezetben szerepelnek, valóra válhatnak. Szerintem legalább azt kell biztosítanunk, hogy az energiahatékonyság finanszírozása megvalósuljon, mert ha ezt nem tesszük, akkor a 2020-as céljainkat nem fogjuk elérni, vagy legalábbis nem koherens és konzisztens módon. És attól tartok, hogy az energia megtakarítási kötelezettség az 1,5% önmagában nem lesz elég. És az utolsó dolog, elnök úr, ez kapcsolódik a sérülékeny fogyasztókhoz. Szerintem biztosítanunk kell, hogy ők támogatást kapnak, ez prioritás kell, hogy legyen, nem csak azért, hogy a jövőben alacsonyabb legyen az energiaszámlájuk, hanem azért is, mert ők az energiahatékonyság árát nem viselhetik anélkül, hogy az előnyeit is élveznék legalább hosszú távon. Nagyon fontos, hogy ők is hozzá tudjanak járulni az energiahatékonyság javulásához. Köszönöm szépen, hogy még rövidebben szóljanak eh, hozzá Zemanszáros úr. Következik. Nem egyszerű, mert egy olyan fontos és komplex témáról van szó, amihez nagyon szívesen hozzászól mindenki, és úgy gondolom, hogy fontos, és amit a kollégák, el, kedves kollégáim elmondtak, én nagy tisztelettel hallgattam, bár nem az egészet, mert az elején sajnos szavazni voltam a Júri Bizottságban, de minden esetre olyan dolgokat mondtak, aminek jó lenne, hogyha lecsapódása lenne, vagy lehetne a jövőben, mert úgy gondolom, nem csak ez az irányelv, amelyet most kidolgozunk, ez fogja megszabni a jövő energiapolitikát és energiahatékonysági lépéseinket, hanem ez egy folyamat, amelyet, amelyel állandóan foglalkozni fog kelleni. Örülök neki, hogy jövő évben Dánia zászlajára tűzte szintén, mint az egyik legfontosabb kérdés az energiahatékonyságot, és ezért is szeretném elmondani, hogy a energiahatékonyságban, amely, amely egy olyan terület, ahol ahol nagy befektetésekkel jár az elején, és ugye évek múlva térülnek, vagy térülhetnek meg ezek a befektetések. Minden ilyen kérdésben nagyon nehéz igazán jó irányelveket, jó jogszabályokat megfogalmazni, ezért, ezért nagyon óvatosan kell hozzáállnunk. Hadd mondjam el, hogy a épületek azok, amelyek a, talán a legfontosabb a, egy forrása annak, ahol a legtöbb energiát meg tudunk megtakarítani, és ami energiahatékonysági célunknak egy, egy fontos, tehát egy fontos célja kell, hogy legyen energiahatékonyságnak, és az új, azért ezért szeretném, hogyha az elkövetkező időszakban Dánia elnökség alatt és további, továbbiakban is ösztönözzük az újonnan csatlakozott országokat is, hogy rövid, illetve hosszú távú terveik közé építsék be azt a támogatási rendszert, amely a fejlettebb vagy a nyugat-európában már tökéletesen vagy, vagy viszonylag jól működik. Nálunk, megmondom, nagyon nagy különbségek vannak egyes országok között a támogatási rendszerekben, és van, ahol az új, a né, újonnan épülő, és nem csak a régi házakra gondolok, hanem az újonnan épülő házaknál nincs elég támogatás, vagy egyáltalán nincs. Még, még az egyes országok között is különbség van, hogy hőszivattyúkra házakra vagy passzív házakra milyen támogatási rendszert adnak. Azt hiszem ezt egységesíteni kellene, és mindenképpen az elkövetkező 2014-2020-as költségvetési időszakban nagy súlyt kéne helyezni a strukturális alapokból olyan operatív olyan operatív témákra, amelyek, amelyekben ez, a, a, ez, ez megmutatkozna. Annyit még hadd mondjak el, hogy elég szigorúnak tartom a, azt az irányelvet, amely ebből, ennek, a jelentés, ennek a jelentés alapján majd, majd esetleg kidolgozunk, mert nem tudom elképzelni, illetve kicsit szkeptikus vagyok, hogy a negyedik cikk első bekezdésében, illetve a hatodik cikk második bekezdésében levő százalékokat minden tagország egységesen tudja-e teljesíteni, vagy pedig úgy képzeljük el, hogy valamelyik tagország jobban tud teljesíteni, valahol valamelyik kevésbé, és az összességében az Európai Unió, mint olyan talán el, el fogja tudni érni a célját, de nem hiszem, hogy minden tagország tökéletesen évente kimutathatóan be fogja tudni teljesíteni azokat a felvállalásokat, amelyeket itt most mi megfogalmaztunk. Nagyon köszönöm a meghallgatást. Ja, Henne. Henne kollega. Köszönöm, elnök úr. Nemes ez az ötlet. Nagyon jó az ötlet, hogy ne pazaroljuk, hanem takarítsuk meg az energiát. Az energia rendkívül drága. Ezt már az előttem szólók is említették a jelenlegi igényeket nem tudjuk megfelelően kierégíteni, és ráadásul még újabb igények is lesznek. De hogyha ezt a nemes gondolatot a lehető legrentábilisabban akarjuk megvalósítani, akkor gyorsan kell lépnünk. Az energiapiacon lehet pénzt csinálni, és az egész gazdaság számára ez hasznos lenne. Miért? Azért, mert hogyha meg akarunk takarítani, energiát, akkor különösen a fogyasztókat kell céloznunk, a parazitákat, akik fölöslegesen pazarolják a, például az előállítás során az energiát, meg kell fékeznünk. A szociális lakhatás és a kis tulajdonosok is olyan terület, akiket, akikre oda kell figyelnünk. Hogyha ezeket nem támogatják a tagállamok, akkor az energiapiacon a legnagyobb árat pont a legszegényebbek kell, hogy megfizessék. Ezért óriási beruházásokra van szükség, hogy a reál gazdaságba fektessünk, és ezeknek a kicsi tulajdonosoknak és a szociális lakásokban lakóknak lehetővé tegyük azt, hogy ők megtakarítsanak ezen. Legalább egy, euró, egy ezer eurót tudnánk ha háztartásanként megtakarítani az energiahatékonysággal, és ezt más beruházásokba tudnánk fektetni. Vannak olyan népességi kategóriák, amelyek már is nagyon sokat takarítanak, meg mások pedig egyáltalán nem figyelnek erre. Több energia cserére lenne szükség, mint előállított energiára. Miért? Azért, mert úgy azt az, azt az energiát többször eladják. És ez a közvetítőket gazdagítja. És most az előállítása kapcsolatban is nagyon gyors leszek, hogyha itt a parlamentben például a vasúti közlekedést akarjuk prioritását tenni, akkor mit tudunk megállapítani? Azt látjuk, hogy továbbra is a közúti közlekedés fejlődik, a vasúti nem. És ez probléma, és ami az ipart illeti. Mikor érhetjük már meg azt, hogy továbbra is ki fogják helyezni az előállítást azokba az országokba, ahol energiadeficit van, és így az állampolgárok és a fizetésből élők között lesz egyre kiélezettebb a verseny globális szinten. Hogyan tudunk energiát előállítani? Holnap tudjuk ezt csökkenteni, de hát eh, hogyha egy eh, áru nem elérhető a piacon, akkor folyamatosan emelkedik az ára. Ezért az a több mint 400 milliárd, amit elköltünk, nem azt kéne most először nem elkölteni, hanem azt kéne elérni, hogy olcsóbb legyen az energia. Az európai terület energia autonómiáját kellene elérnünk, és ezért az összes energia előállítási módszert alapjaiban meg kell vizsgálni. Chair, I will do that in half a minute. Fél percet kérek, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, amit ön is mondott, stratégiai szempontból fontosnak tartom a parlament szempontjából. Az zavar, hogyha valóban el akarunk érni valamit, és jó irányelvet akarunk, akkor ne a tanácsnak a határidejéhez tűz, kössük ezt. A parlamentnek megvan a maga szerepe, igenis a tanácsé mellett. Stratégiai hiba lenne az, hogyha ö, nem kötelező célkitűzéseket határoznánk meg, és úgy gondolom, hogy ezt nagyon nagy többségben támogathatjuk tudom, hogy bízhatunk az előadóban, árnyék előadókban, különösen saját frakcióm árnyék előadójában természetesen. Benson. Benzen kollega. Tak, herr Forman. Köszönöm szépen, elnök úr. 520 kollega szavazta meg az energiahatékonyságot, és most mégiscsak megosztott a szakbizottságunk. Ez azt jelenti, hogy majd a plenáris is megosztottan fog szavazni? Azt jelenti ez, hogy a bizottság és a tanács ezután az egészet megváltoztathatja arról van szó, hogy ki egy egyensúly legyen. Mindenki akarja, hogy legyen termelés Európában, a beruházásokra szükség van, szükség van a termelésre azért, hogy a munkahelyek itt maradjanak, de új gondolataink is kellenek azért, hogy legyenek új lépéseket is vállalnunk kell a technológiai beruházásoknál. Rübis úr is mondta, pont a KKV-k küzdenek a munkanélküliséggel, és pont ott ott kell keleten, pont ott kell nagyon sok munkahelyet keletre áthelyezni az emberek, már nem tudják magukat megsegíteni. Több munkahelyre van szükség az új technológiák terén, mert ezek tudnak az exportpiacokra is jótékonyan hatni, meg kell próbálni azt, hogy közelítsünk ebben az igen megosztott mai bizottsági véleményben. Köszönöm szépen. Kuteres asszony. If you want, short remark, thanks. Listen. Ay, muchas Jó, hát köszönöm. Két módosító típus nyújtottam be. És azt szeretném ezekkel kapcsolatban elmondani, hogy abszolút támogatom azt, hogy csökkentsük az épületek által felhasznált energia mennyiségét. De úgy gondolom, hogy ez az irányelv nem végrehajtható jelenlegi formájában nem akarok sötét jövőt festeni elénk, de szerintem ez így nem megvalósítható. Romantikus regényt olvasunk, amely nem ad a kezünkbe valódi eszközöket, amivel a célokat elérhetnénk. A célok megvannak, de az eszközök nem. A nyolcadik cég például. Hogyan gondolhatjuk azt tényleg, hogy ilyen normákat hozzunk létre az összes új házra, és a városok hogyan fognak átváltani a megújuló energiaforrásokra. Ez egyszerűen lehetetlen a jelenlegi technológiai helyzetben, a fejlettség jelenlegi szintjén. Az NV próbálja csökkenteni az időhatárokat, és minden határidőt előre próbál mozdítani. Ez túlságosan radikális lesz. Itt forradalomra lesz szükség. A tisztviselők hadseregeire lesz szükség, hogy biztosítsák, hogy ezek a hatékonysági mm, intézkedések működnek, és szerintem nincsenek meg ehhez az eszközeink. Nálam van fűtés otthon, de nincs ráhatásom arra, hogy válasszak, hogy milyen energiaforrásból szeretnék fűteni. Úgyhogy szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel az irányelvvel kapcsolatban, különben háborúba keveredünk a tanácsal, mert a tagállamok azt fogják mondani, hogy nem vagyunk realisták és az energia hatékonysággal kapcsolatban történelmi szempontból is problémák vannak. Tehát két meg lehetőséget kell megvizsgálnunk. Nézzük meg az egyes cikket és a hármas cikket. Ott vannak például azok az ör- örökséget képező részek, amelyek, területek, amelyeket óvnunk kell, és az ilyen történelmi épületek és a nemzeti örökség részét képező épületek esetében más normákat kell alkalmaznunk. Ezek speciálisak, és nem akarjuk károsítani őket, tehát itt más mutatókra van szükség az ő esetükben. Nem lehet mindenkit ugyanúgy kezelni. Olyan épületekről is tehát épületekről általánosságban beszélünk, de a műemléképületekről külön kéne szót ejteni. Köszönöm szépen, és akkor most még a bizottságnak is meg szeretnénk majd adni a szót. A lengyel elnökséget azért nem várokozhatjuk meg ilyen sokáig, és hát azért viszont reagálnia kell Klódnak. Nagyon rövid leszek, és az árnyék jelentéstevőkkel azt hiszem, hogy ma délután folytathatjuk a vitát, úgyhogy nem is nagyon térek ki az ő felvetéseikre, és mindenre amúgy se leszek képes kitérni. A francia kollégának igaza van, hogy az energiaszegénység tekintetében nem csak az 5-ös, 6-os cikkekre kell összpontosítanunk, hanem egy kicsit végig kell gondolkodni azt, hogy az ön javaslatát hogyan építhessük be. Franciaország a struktúrás alapokat nagyon hatékonyan használta fel, a lakótelepek és az irodák energiahatékonyságának a javítására. És azt hiszem, hogy közel-kelet-európában például a francia példát nagyon jól tudnák hasznosítani. És ez Mészáros úr felvetésére vezet, különösen Kelet- és Közép-Európában. Nagyon fontos, hogy azokat a beruházásokat támogatjuk, amikkel az épületeket javítani tudják. És persze ez a finanszírozás és a strukturális alapok, regionális alapok felhasználásának a kérdéséhez vezet, és ez átvezet az, amit a Rübig úr mondott, ami szerint az embereket, a KKV-kat, az építészeket, a mérnököket kell megfelelően képezni. És éppen ezért a 13.-14. cikkben megpróbáljuk megerősíteni a képzés kérdéskörét. És Polnak abban is igaza van, amikor azt mondja, hogy kiegészítő intézkedésekre és eszközökre van szükség. Az Energia Intelligens Európa programban például már teszünk egy csomó jó dolgot, amivel az energiahatékonysági képzést meg akarjuk erősíteni, és ezt folytatni kell, hiszen végső soron nem lehet csak jogszabályt alkotni, hanem a soft politikákra is szükség van, amelyekkel ezt kiegészítjük, és a végrehajtóság hatóságot megkönnyítjük. Podimatta képviselő, aki elment, volt egy ötlete Hogyha az összes privát bank az elkövetkezendő három évben Európában pénzt kap, nyílt végű pénzt egy százalékra feltételek nélkül, és Drági úr erről döntött, az lehetséges, hogy azért, éppen ezért vagyunk ebben a bolond válságban. Csak így tudjuk rávenni a magánbankokat arra, hogy megvegyék a kormány kötvényeit. De az Európai Beruházási Bank miért nem kapja ugyanazokat a feltételeket, mint a magánbankok? Az Európai Beruházási Banknak miért nem adjuk meg ugyanezt az ajándékot, ezt az 1%-os nyílt végű pénzt, amit utána az energiahatékonyságba vagy a közlekedési infrastruktúrába befektethetne? Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság kell, hogy segítsen a megoldás megtalálásában, mert ami most történik, az az, hogy az Európai Beruházási Bank egyre nagyobb spreaddel kell, hogy dolgozzon, azért, mert a részvényeseket büntetik a hitelminősítők. Ha Franciaország a tripla hármas minősítését elveszíti, akkor a beruházás költségei fognak emelkedni. Tehát a beruházási banknak ugyanazokat a feltételeket meg kéne kapnia, mint amit a magánbankok kapnak. Carvalho asszonynak és azt hiszem, hogy ezzel az energiaintenzitás kérdésére is kitérek ezekre a célokra. Az összes ország, amelynek negatív GDP várakozásai vannak, hogyha az ő esetükben energiaintenzitási célokat vezetnénk be, lehetetlen helyzetbe kerülnének ezek az országok mégpedig azért, mert még ha akarják is, nem tudnák elérni a célokat. És ezért szükségünk van arra, hogy áthidaljuk a vitánkat azzal, amit Alajos mondott és Viki, hogy megpróbáljunk olyan kompromisszumot találni, amit azt hiszem, hogy Gyerek úr is említett, az energiaintenzív iparágak egy más kategóriába tartoznak, mint az épületek ezért megoldást kell találni a különbségtételre, és egy kompromisszumot fogok majd januárban előterjeszteni, amiben megpróbálok megoldást találni, anélkül, hogy kiskapukat is létrehoznánk, mert a 20%-ot el akarjuk érni, tehát azzal is gondosnak kell lennünk, hogy az energiaintenzitási mutató ne hozzon létre a cikkben, az élintett cikkben kiskaput. Nem tudom, Kelly úr itt van-e még, de őnek is igaza van abban, amikor azt mondja, hogy azok a cégek Európában, amelyek a szolgáltatásokban kiválóságot próbálnak elérni, ezek piacot kapnak majd Ázsiában, a közel-keleten, az USA-ban is. Tehát ne gondoljuk azt, hogy itt csak termékekről van szó, hanem szolgáltatásokról is, finansz, pénzügyi szolgáltatásokról, mérnöki szolgáltatásokról, tehát óriási globális piacot hozhatunk létre az energiahatékonyságnak, amely majd segít abban, hogy újabb exportpiacokat szerezzünk. És az elnök úr, illetve Van asszony egy gondolata a kötelező érvényű intézkedések, vagy kötelező érvényű célok. Amikor az én jelentésemet elolvassák, különösen azt a módosítót, amit benyújtottam novemberben, létrehoztam egy olyan mellékletet, amely részletes nemzeti kötelező érvényű energiacélokat tartalmaz. És ezt úgy csináltam, szakértők segítségével, hogy például Németország örüljön neki, mert pontosan arról van benne szó, amit Németország most csinál. Franciaország is legyen elégedett, mert pont azt javasoljuk benne, amit Franciaország amúgy is megígért. Stb. stb. Tehát ezt a mellékletet a Dán elnökség is felvállalta. Elvitte Párizsba, Berlinbe, Londonba és Madridba, és az első egyeztetések eredménye az volt a Dán kormány szerint, hogy a kormányok azt mondták, hogy az összes releváns kormány azt mondta, hogy nem, egészen egyszerűen lehetetlen, hogy a célokat elérjük. De nem adtam fel ezt a gondolatot, és azok, akik szeretnének szakmai tárgyalóká várni, meg kell próbálnunk annyira kötelező érvényűek lennek lenni, amennyire lehetséges, és annyira közel kerülni a 20%-hoz, amennyire tudjuk. De ha megnyitjuk csak erről a tárgyalásokat, és az összes intézkedést elengedjük, akkor hogyan fogunk tárgyalni? Akkor nincsenek eszközök a kezünkben, akkor eh, ahogy fiatal koromban, amikor strippókert játszottam, eh, mindig sikerült szerencsére fenntartani magamon néhány ruhadarabot, de hát hogyha nem hagyunk a saját kezünkben eszközöket, akkor olyan lesz, mintha pucéra mennénk a tárgyalásokra. A gérekor. Le kellene ülnünk nem tudom, hogy ott voltál a meghallgatáson a szakértők. És ott világosá vált, hogy a recesszió miatt az kelet-európai gazdaságok most és 2020 között nagyjából 5-5,5-6 százalékkal tudnak maximum növekedni évente, és így még mindig az alap elővetítés alatt maradnak, amelyet az elmúlt években az alapvárakozások alatt fognak maradni, amit az elmúlt években meghatároztak. Tehát nagyon fontos, hogy a realitások talaján maradjunk. De talán pont a recesszió miatt lesz könnyebb a bizottság céljait elérni. Persze máshogy kell számolnunk, mint 2007-2008-ban. Amikor alajos felszólal, mindig látják, hallják, hogy milyen tárgyalási tapasztalatai vannak. A kapcsolat energiatermelése kapcsolatban is igaza van. Meg figyelembe kell venni az ipari kapcsolat energiatermelést is, és külön kell tekintenünk a távfűtés, távfűtés területére és azokra a megoldásokra, amelyeket említett, az energiaintenzív iparágakra is. Most már itt ezekkel kapcsolatban több részletet nem akarnék mondani, igaza van. Hol asszony? Azt hiszem, ahogy a közbeszerzéssel kapcsolatban, amit hangsúlyozott, mindannyian tudjuk, hogy ez nehéz kérdés. Miért? Azért, mert holnap, szerdán az Európai Bizottság egy felülvizsgált keret irányelv tervezettel fog előállni a közbeszerzésről és mi a helyzet ma? Ma a helyzet a következő. Hogyha közbeszerzést írunk ki, akkor csak arra van lehetőségünk, hogy a legolcsóbb megoldást válasszuk. De hát ez óriási korlátozás. Például, hogyha valaki hűtőszekrényt vesz, akkor nem vehetik meg a három ás hűtőt, hogyha 5%-kal drágább, mint a D besorolású, pedig az sokkal több pénzbe fog kerülni, amikor működtetjük. Ezért azt szeretném, hogy az Európai Bizottság az élettartam megközelítést is alkalmazná, és akkor a mi irányelvünkbe is ezt beemelhetnénk, hogyha az életciklus költségeit is tekintetbe vesszük, akkor az az energiahatékonyság szempontjából milyen következményekkel fog járni. Azt hiszem, hogy hát most az idő miatt is, de muszáj abba hagynom. Nagyon kemény munka áll előttünk, de szerintem sikerrel fogunk járni. Remélem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnálom én is, hogy nem volt most időnk arra, hogy ezt teljesen véglegesen megbeszéljük. Hát gyakorlatilag másfél órát terveztünk be erre, ennél többet nem tudtunk egy napi rendi pontra szánni, de hát megérkeztek a vendégeink, azért, hogy a vendégeinknek is lehetőséget adjunk, és már negyed órával így is csúsztunk. Akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, a, üdvözlöm a vendégeinket a lengyel elnökség részéről, akik pedig most el kell, hogy hagyjanak bennünket, remélem, hogy még később azért majd a kocintásra majd még visszatérnek hozzánk, mert hiszen mert ez még azért azt nem kívánjuk elmulasztani. And um, I think we will do it like Meine Damen und Herren, ich darf Sie den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Hölgyeim és uraim, akkor hadd jelentsem be a következő napi rendi pontunkat. Nagyon örülünk annak, hogy Lenin Kilinski urat, professzor urat üdvözölhetjük körünkben, akik a lengyel elnökség részéről jöttek el hozzánk, és egyébként őt már különböző más eszmecserékből jól ismerjük. Nem is akarom itt húzni az időt, hanem egyszerűen rögtön átadom a szót, és látom, hogy a vendégeink most itt menekülésszerűen elhagyják a termet, akkor kérem, hogy ők e, lehetőleg azért ezt csöndben tegyék, és akkor Kalinszki úrnak át is adom a szót, és akkor ő neki még majd kérdéseket is fogunk tudni feltenni. Professzor Kalinszki, az öné a szó, parancsoljon. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Igen, elnök úr, hölgyeim és uraim, ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy röviden tájékoztathatom önöket a tanács munkájával kapcsolatban a telekommunikációs energia területén. Az energia részről a versenyképességi tanács és az ipari tanács eredményeiről, amelyeket a lengyel elnökség alatt sikerült elérni. Tehát először is az első résszel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a tanácsban a munkát az ember szinte nem is tudja elképzelni, hogyha nem említjük meg azt, hogy a magyar elnökség már rengeteg munkát fektetett ezekbe a dossziékba a magyar elnökség alatt, ugyanis az Európai Tanács és az Európa Unió energiatanácsa már olyan következtetéseket is elfogadott, amelyek már gyakorlatilag megadták az irányát a mi energiaügyi munkánknak. Július és december között mi két tematikai kérdéssel foglalkoztunk, súlypontilag, mégpedig az energia külpolitikával és az energiahatékonysági irányelvel. Hogyha most az első témával foglalkozom, akkor elmondhatom, hogy ez az egyik fő prioritásunk volt, és legnagyobb sikerünk az, hogy november 24-én következtetéseket fogadott el az energia külpolitikával kapcsolatban. És a nagyon nehéz tárgyalások azért rámutattak arra, hogy az Európai Unió egységes és koherens alapokat kellett, hogy teremtsen ebben az irányban, és nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egyébként nemzeti szinten is egy hangon szólaljon meg kifelé. Tehát egy hangon kommunikáljon. A következtetések főbb elemei az alábbiak voltak. Ugyanis ezt a telekommunikációs és energiaügyi tanácson fogadták el, majd a december 9-i energiaügyi tanács fogadta el ezeket a pontokat. Először is erősebb koordináció az energiapolitika külpolitikai vonatkozásaiban, és az ehhez tartozó világos eszközök kialakítása a különböző jogos, feljogosítások az Európai Uniós szervek között. A második az erőteljesebb koordináció a különböző álláspontok kidolgozása terén az Európai Tanács és a tagállamok között az eszmecserék, a, melyek megelőzik az adott tanácsüléseket és a főigazgatóságok között, hiszen ők azok, akik a stratégiai irányvonalak kialakításáért felelősek. A nemzetközi szervezetek katalógusának fölállítása volt a negyedik pont, amelyekkel az Európai Unió koherens és koordinált álláspontot fog képviselni. Negyedszer. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy az energiapolitika erőteljesebb külpolitikai dimenziójának az erősítése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a három súlyponti témánkat megvalósítsuk, ez a biztonságos energiaszállítás, munkanélküliség elleni harc, eh, is ide tartozik. Ami szintén egy nagyon fontos pont, hogy az Európai Unió minden tagállamát támogatni kívánja azon a téren, hogy bilaterális tárgyalásaik során kül külügyi tárgyalásaik során harmadik országokkal támogatást fognak kapni az Európai Uniótól. Egy további fontos pont, hogy az energia közösség kialakítása és az kárta megkötése terén is előre kell lépni. Az energia belső piacának a megteremtése a Európai Uniós szomszédos országokkal. Nyolcadik pont az energiabiztonság elérése, az energiainfrastruktúra erősítése során, az energia nyersanyagok szállításának nagyobb biztonságának az elérése, és a fő energia területének az erősítése és a furotornyokkal való foglalkozás. A következő az energia partneri szerződések megkötése külső országokkal, majd a kilencedik pont új kezdeményezések a stratégiai partnerségek keretében Oroszországgal, az Egyesült Államokkal, Indiával, Kínával, Dél-Afrikával és Brazíliával. És ezen a téren főként egy új egyezmény aláírása az EU és Oroszország között tartozik ide, valamint az új energia roadmap 2050-ig. A legfontosabb sikereink közé tartozik, hogy az Európai Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy a tagállamokat bilaterális tárgyalásaik során támogassa az energetika terén. Jelen pillanatban a tanács egyébként egy közös álláspont kidolgozásán dolgozik, ami az Európai Bizottság javaslatán alapul, az információ cserét segítő rendszer kialakításával kapcsolatban, ami a nemzetközi egyezmények megkötését és kidolgozását segítené. Ez gyakorlatilag egy nagyobb átláthatóságot biztosítana, és az energia nyersanyagok beszállítóival folytatott, illetve külső országokkal folytatott egyezmény előkészítő tárgyalásokat segítené. Az Európai Parlament is jelentésen dolgozik, ezen a téren, és nagyon reméljük, hogy a Dán elnökség sikeresen le fogja tudni zárni majd ezeket a dossziókat. A lengyel elnökség lassan végére ér, a lengyel elnökség alatt az energiahatékonysági irányelven is dolgoztunk, és egyébként sikerült egy olyan szöveget kidolgozni, amely a, az Európai Tanácsban uralkodó viszonyokat is visszatükrözi, ahogy egyébként az a fejlődési jelentésben is szerepel a közlekedési, telekommunikációs és energia tanács jegyzőkönyvében is szerepel, amely november 24-én zajlott le. Egyébként, ami nagyon fontos volt, hogy mi nagyobb rugalmasságot szerettünk volna mechanizmusokban bevezetni, de szerettünk volna azért továbbra is ö, nagyra törőek lenni, hogy rugalmas kereteket sikerüljön kialakítani annak érdekében, hogy 2020-ig 20%-kal lehessen növelni az energiahatékonyságot. Az elnökség egyébként meg van győződve arról, hogy ez a jelenlegi szöveg egy nagyon jó alapot fog jelenteni a következő elnökség, Dán elnökség számára, annak érdekében, hogy az Európai Parlamentre az institucionális tárgyalások során is e, sikerüljön jó eredményeket elérni. December 9-én az Európai Tanács következtetéseket fogadott el ezzel kapcsolatban, és a lengyel elnökség üdvözli azt, hogy itt sikerült előrelépést elérni az elektromos elektromos áram és földgáz belső piacával vonatkozó dosszió terén. Ez 2014-ben kerül majd a végső szakaszban. Nagyon fontos, hogy a tagállamok, a szabályozó hatóságok és az átviteli hálózatok terén is előrelépésre kerüljön sor az ATE, ENZO és más, eh, és az Európai Bizottság részételével kerül kidolgozásra ez a dosszié. Itt harmonizációról és tovább lépésről van szó a hálózatok terén is, és nagyon fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogassunk, amelyek megfelelő eh, előírásokat tartalmaznának az energia belső piacával kapcsolatban. A magyar elnökség egyébként már nagyon jól előkészítette számunkra a terepet, és így 2011. októberében sikerült az áttekinthetőség és, a, és az energia integrált piacával kapcsolatban rémet, úgynevezett rémet e, irányelvet elfogadni, ez gyakorlatilag az energiapiacok egyre nagyobb integrációján alapul, hiszen ez a tagállamok egyre nagyobb konzultációs igényét teszi szükségesé, és nagyon fontos az, hogy az energia mix, az energia területén az Európai Unióban figyelembe vételre kerül így. Az lengyel elnökség olyan újításokat vezetett be, amelyek például az energia ügyi miniszterek Voclavi szeptemberi találkozóján kerültek megbeszélésre, nagyobb rugalmasságot szeretnénk elérni ezen a piacon. Még szeretnék néhány projektünkre is utalni, amelyek kapcsolatban már megkezdődött a tanácsban a munka. Először is talán hadd utaljak a rendelet tervezetre, ami a transeurópai európai hálózatokra vonatkozik. Szeptember 19-én az energiaügyi miniszterek találkoztak először informálisan, és utána november 24-én egy formális találkozóra, miniszteri szintű találkozóra is sor került, és ezen a téren egyébként eszmecserét is folytattak a jövőri kérdéseiről a TEN-I programról. És az Európai Bizottság segítségével a tanács nagyon intenzíven tudott dolgozni ezen a csomagon, és egy munkacsoportot is kialakított. A következő nagy kérdés volt a fúrótornyok biztonságos működésével kapcsolatban, hiszen itt a mexikói események is ugye erre felhívták a figyelmet, hogy erre milyen nagy szükség van. Én azt gondolom, hogy a Dán elnökség alatt az Európai Parlamenttel is tárgyalni fog, és a megfelelő törvény vállalkozási csomagokat meg fogják vitatni közösen. A következő hónapokban a tanács és a parlament számára is nagyon intenzív munkaidőszak fog beköszönteni, hiszen az energia belső piaci szabályozása és a fenntartható szabályozás, illetve az energiabiztonság terén széleskörű eszmecseréket fogunk folytatni. Itt már előre sok sikert kívánok Dán ö, kollégáinknak, hiszen ezek a soron következő tanácsülések nagy kihívásokat fognak jelenteni. Meg vagyok győződve arról különben, hogy ahogy Vajdamár Pavlev úrnak is sikerült, a parlamentre számíthatunk ezekben a fejleményekben, a Dán kollégáink is ugyanígy számíthatnak majd az önök támogatására, annak érdekében, hogy ők is majd hat hónap múlva sikeresen ülhessenek itt önök előtt a bizottságban, és arról számolhassanak be, hogy nagyon sikeres gyümölcsöző együttműködés sikerült folytatni. Akkor átérnék a másik részére a beszámolomnak. Itt a versenyképességi tanács fejleményeit szeretném megosztani önökkel, mégpedig hát főként, ami az ipari témakörökre vonatkozik. A 2020-as Európai Stratégia területén volt két zászlós hajó kezdeményezésünk, és gyakorlatilag itt az ipari politika területére és a globalizáció témakörét is integráltuk ezekbe a területekbe, és nagyon világos, hogy az európai polgárok jóléte szempontjából nagyon fontos szerepet játszik az ipar jövője. És hogy innovációs forrásá és piacvezetővé tudjuk tenni az európai ipart és szereplőit. Mióta ez a dokumentum nyilvánosságra került, egy év már eltelt, nagyon sok kezdeményezést láthatunk ezzel kapcsolatban, amely az euró, mind arra irányultak, hogy az európai ipart versenyképesebbé tegyék. Itt például a szabványosítási csomag eh, van már nagyon jól előre sikerült lépni. A Review of the Small Business Act csomag például, amelyben szociális felelősséget kívánunk ki, kihangsúlyozni, és a KKV támogatására irányuló dosszié is rendkívül fontos. Nagyon sok tagállam egyébként támogatta ezeket a kezdeményezéseket, és itt mindig kidomborításra került az, hogy mi a legfontosabb az ipar részvevői számára, hiszen itt valóban ők globális kihívások előtt állnak. Szeptember 23-án olyan következtetéseket tudtunk elfogadni, amelyekből kiderül, hogy a folyamatosságot a szabályozás terén sokkal erőteljesebben kell forszíroznunk az ipar szereplői számára, hiszen itt a különböző iparágak képviselőinek nagyon nagy kihívásokhoz kell alkalmazkodniuk, és ezért rendkívül fontos, hogy az iparra nem szabad, hogy megszakadjon a párbeszéd. A következtetéseinkben egyébként azt is aláhúztuk, hogy a jó mód az Európai Unióban is ettől függ nagyrészt. És az tanács ülésen is kihangsúlyoztuk, hogy milyen fontos az, hogy minden olyan törvényhozási kezdeményezést támogatnunk kell, ami Európa versenyképességét kívánja növelni, mégpedig pontosan ott, ahol ezeket a kezdeményezéseket rögtön át lehet a gyakorlatba ültetni. Egyébként egy elemzés is készült ami a competitiveness proving területén került végrehajtás. Ez is nagyon fontos kérdés volt. És akkor a végkövetkeztetésekben pedig... A végköztetésekben azt mondtuk, hogy egy magasabb szakértői szinten fogunk, ezek, fogjuk ezeket a kezdeményezéseket részletesebben megvizsgálni. Úgy gondolom, hogy nem csak európai szinten, hanem a tagállamok szintjén is érdekesek lehetnek az ilyen jellegű dokumentumok. December elején a tanács következtetéseket fogadott el a zászlós hajós kezdeményezésekkel kapcsolatban. Itt foglalta össze, ami eddig megtörtént, amit eddig elértek a szociális, eh, vállalatok szociális felelőssége terén. A lengyel elnökség az európai szabadalom védelmével is foglalkozott. és a versenyképességet is. Az iparpolitikai közlemény és az erre vonatkozó európai ki, a közleményből is látszott, hogy az európai kihívások ezzel kapcsolatban továbbra is jelentősek. A fejlődési lehetőségek pedig kicsit kevésbé szárnyalók. Az energiaárak, nyersanyagárak, valamint a költségvetések konszolidálásának szükségessége lehetnek megoldások a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében. Éppen ezért nem szabad olyan döntéseket hoznunk, amelynek negatív hatása lehet a gazdasági növekedésre. Azzal kell számoljunk, hogy a következő év nem hoz jelentős javulást ezen a téren. Éppen ezért az Európai Uniónak és a tagállamainak továbbra is a versenyképesség erősítését megcélzó feladatokat és munkahelyek teremtését kell, hogy magukra vállalják. A lengyel elnökség az iparpolitika területén azt mutatta, hogy erre igenis van lehetőség. Örülünk annak, hogy megfelelő volt a tárgyalási légkör, és annak is, hogy júliusban, Szopotban tárgyalhattunk az ipar képviselőivel. Szeptemberben Gdanskban pedig egy rendezvényt tartottunk a vállalatok részvételével a vállalatok szociális felelősségéről. Októberben az Európai Parlament képviselőinek jelenlétében a belső piac elmélyítési lehetőségeiről tárgyaltunk. Remélem, hogy az együttműködés folytatódik, hiszen Európában szükség van egy erős, modern, innovatív bázisra, amely ráadásul sokrétű. Ha megengedik, végül szívből köszönetet mondanék. Köszönöm az elnöknek támogatását, és köszönöm a szakbizottság képviselőinek is a munkáját. Az önök elkötelezettsége az önök támogató együttműködése nélkül nem érhettük volna el mindazt, amit az elnökség végén elkönyvelhetünk. Köszönöm. Én magam is köszönetet szeretnék mondani viszonzásképp. Köszönöm minden kollégámnak, akik együttműködtek a szakbizottságunkkal az elmúlt hónapokban. Nagyon kellemesnek, elkötelezettnek találtuk ezt a munkát és pont az a rész, amelyet a végén említett, hogy Európának figyelni kell arra, hogy legyen az iparának jövője, nos ez az, amit a lengyel elnökség hangsúlyozott, de úgy gondolom ezt nem lehet éppen eléggé hangsúlyozni. Ezt mindig a politikai döntéseknél figyelembe kell, hogy vegyük. Mielőtt megérkezett, az energiahatékonyságról folytattunk éppen nagyon érdekes vitát, és remélem, hogy a döntésünk a végén mindig olyan lesz, ami segíti az ipart, de vannak hozzászólók, illetve csak egy, Hübner asszony. Pana professzor. Köszönöm szépen. A miniszter számos alkalommal hangsúlyozta az elnökség szerepét abban, hogy iparpolitikákat hoztuk létre, energiamix szakpolitikákat, valamint energiabiztonsági szakpolitikákat. Na már most nem is olyan régen volt egy csúcs találkozó Dörbenben. Ennek jelentős hatása volt, vagy lehet a gazdaságunk fejlődésére. Kérdésem a következő mi lesz a dörbeni kötelezettségvállalások hatása az EU gazdaságára, hiszen például kibocsátás csökkentési vállalásokat tartalmaznak. Köszönöm szépen, Kalinszki úr, visszaadnám önnek a szót még. Egy pillanat, Gierek úr is jelentkezett. Ha megengedi, akkor először a kérdését meghallgatnánk. Köszönöm. Köszönöm, kettő kérdésem volna az egyik az egységes szabadalmi rendszerre vonatkozik. Lengyelországot többen is dicsérték, köztük Barózó úr, azért, hogy ezt a sikert lehetővé tette, és valóban siker volt ez. Voltak próbálkozások arra, hogy a rendeletet módosítsuk. az a gondolat, hogy osszuk meg Európát a licenszek kiadása tekintetében, és az adat, illetve a szabadalom védelmének legyen egy 50%-os hozzájárulása. Most akkor hogyan fogjuk a piacot meghatározni? A piacokat a lakosok száma, vagy valamilyen más mutató alapján fogják külön választani? A másik kérdésem pedig a következő, és azt hiszem, hogy ez egy igen-nem választ igénylő kérdés lesz. Az előadóval kapcsolatban az energiahatékonyság kérdéskörében az előadó tehát felvetette, hogy mi van abban a helyzetben, hogyha egy ország 20-30%-kal energiahatékonyságát egyszer csak növeli, és az energiafogyasztást is. Van-e ilyen lehetőség? Jó, akkor ezt a kérdést is megidéztük, és átadom ennek a szót válasz lehetőségre. pani Hát kezdjem. Először a hölgy kérdésével. Ha megnézzük az egyes tagállamok gazdaságát egyenként, vagy az Európai Uniót együtt, akkor egy egyoldalú csökkentési kötelezettségvállalás nem lesz jó a gazdaságunk számára. Más, hogyha más fejlődő vagy fejlett országok nem teszik ugyanezt. Mert akkor az Európai Uniós gazdaság versenyképessége jelentős mértékben csökkenni fog. mégpedig az úgynevezett származékos kibocsátás miatt. Emiatt növekedni fognak a kibocsátások, nem csökkenni, csak nem Európában. Dörbenben minden állam megállapodott, hogy 2015-ig globális megállapodásra fognak jutni amely minden országra vonatkozik, a fejlődő országokra is, és akkor a csökkentési célokat az összes országra érvényesnek kell tekinteni, a kibocsátási szintjüktől függően. A politikai és technikai Európai Uniós koordináció milyen szinten fogja lehetővé, vagy ez lehetővé tette azt, hogy Dörbenben egy hangon szólaljunk fel, és ezért sokkal hatékonyabbak legyünk. Az Európai Unió sikerülnak sikerült a októberi környezetvédelmi tanács által elfogadott mandátuma szerint eljárni. Itt arról született döntés, hogy létrehozunk egy platformot a jövőbeli megállapodás alapjául, illetve meghatározzuk azt, hogy az országoknak a céljaikat milyen módon kell elérniük. Az Európai Unió sikere abban rejlik, hogy sikerült a jövőbeli megállapodással kapcsolatban egy nagyon kiegyensúlyozott mm, véleményt elfogadni. Most hadd, fogalmaz, hadd szóljak Gierek úr kérdésével kapcsolatban pár szót. Ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ez a kérdés az energiahatékonyságról szólt, és a rövid válaszom az, hogy igen, lehet az energiahatékonyságot javítani, úgy, hogy közben az abszolút energiafogyasztást nem csökkentjük. Az egységes szabványrendszerrel kapcsolatban, nos, a lengyel elnökség célja az volt, hogy folytassuk a munkát ezzel a csomaggal kapcsolatban. Ugyanakkor tiszteletben kívántuk tartani azon kompromisszumokat is, amelyekről már a korábbiakban 30 év tárgyalás során megállapodtunk. Hát ez bonyolult volt, és még tovább bonyolította a helyzetet a spanyol, a spanyol és olasz helyzet és az ő hozzáállásuk. Az elnöksége megoldását szerintem mindenki el tudja fogadni. Ennek köszönhetően most már Olaszországnak is az a szándéka, hogy csatlakozzon az egységes szabadalom ügyéhez, és nagyon örülünk annak a megállapodásnak is, amire a parlamenttel jutottunk, csak úgy, mint a kkv esetében elért egyszerűség, egyszerűsítés is örömöt okoz. Az, hogy angol, francia és német nyelven kelljen a szabadalmat megírni, ez egy óriási kompromisszum volt, és az egyik legérzékenyebb téma, amelyel elnökségünk során egyáltalán foglalkoztunk. Ez a három nyelvre alapuló rendszer és az Európai Szabadalmi Hivatal volt az egyetlen megoldás, amelyek kapcsolatban mm, megállapodásra tudtunk jutni. Ez volt az egyetlen, amely mindenki számára elfogadható volt. Ha ezt nem sikerült volna elérni, akkor azt gondolom, hogy a végső megoldás az lett volna, hogy egy szorosabb koordinációs mechanizmust hozunk létre. A szabványügyi hatóságok szorosabb együttműködése egyébként jó dolog azon országokra, nézve különösen, ahol nagyon alacsony a szabadalmi tevékenység mértéke. Tehát általánosságban ez jónak tekinthető. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak, e, moje pytanie jest krótkie. E, Uh, Ránzdorf kollega, mm, röviden, ha megengedi, én is feltennék egy kérdést. Az Európai Parlamentben bányákról is írtunk egy irányelvet, hiszen nagyon fontos ez Lengyelország számára is, ezért a következőt kérdezem a tiszta szén technológiával kapcsolatban milyen következtetéseket vontak le? Twierdzenie pana posła dotyczące ważności. Valóban a lengyel gazdaság számára nagyon fontos a szén. Nem csak megjegyzem a lengyel gazdaság számára, hanem úgy gondolom, hogy problematikus az is, hogy végig gondoljuk, hogy mit is mi maga a tiszta szén. Például 30-ról 50%-ra való, vagy 60%-ra való tisztasági növelés. Mit jelent ez? Sokat tárgyaltunk arról, hogy a jövőbeni energia úti terv 2050-ig, 50-ig elnézést milyen legyen. Egy magas szintű csoport beszélt erről, és úgy gondoljuk, hogy az, hogy a tiszta technológiákat támogatjuk, függetlenül attól, hogy hogyan definiáljuk a, a tiszta szenet, előfeltétele kell, hogy legyen a lengyel, illetve előfeltétele a lengyel gazdaság fejlődésének, és ezt, erről már különböző fórumokról beszéltünk, fórumokon beszéltünk. Úgy látom, nincs további hozzászólás, akkor ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. Janicki professzor, szívből köszönöm önnek személy szerint is a munkáját, de a lengyel kormánynak is. Én magam úgy gondolom, hogy rendkívüli egy elnökség, kiváló együttműködés volt, nem csak, hogy projekteket sikerült meg jó eredményre hozni, hanem ami hosszabb távon is fontos, azt is biztosították részben, hogy a politikai vita az Európai Unióban a realizmus felé, az ágazat érdekei, felé is hajoljon. Ezt köszönöm szépen, és reméljük azt is, hogy a következő években is nyomon követik munkánkat, és hogy sok dokumentumban fogunk még együttműködni szívből. Köszönjük a, az információkat, és kérem köszönetünket további munkatársainak is. Ja jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za współpracę panu przewodniczącemu. Én magam is szeretném még egyszer megköszönni önnek, elnök úr, szívből a szavait, az együttműködést, ugyanúgy a szakbizottság tagjainak az önök segítsége nélkül valóban nem tudtuk volna a prioritásainkat megvalósítani. Szívből köszönöm a lengyel elnökség nevében a munkát, és sok sikert kívánok Dán a következő Dán elnökségnek. Köszönöm. Ezzel pedig az ülést lezárom, és mint tudják, van ugyan még 5-10 percünk talán, és kint elbúcsúzhatunk egymástól, és boldog új évet kívánhatunk. Köszönöm.